Okay, colleagues, um, we're going to get started on session three. Kedves kollégák, elkezdjük. A parlamenti felügyelete, a Nemzeti Hírszerző Szolgálatok Parlamenti Felügyelete című témát a tömeges megfigyelések korában. Cameron úr fog hozzánk szólni az Európai Bizottság képviselőjeként. Cameron úr egyben a nemzetközi jog szakértője az Üpszelei Egyetemem, és ilyen minőségében mondja el azt az előadást, amit egyébként eh, ki is osztottunk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megvártak. Sorry, uh, I will speak a little bit about the Venice Commission. A Felügyeleti Bizottság 2007-es jelentéséről fogok beszélni. Ezt a jelentést uh, most uh, éppen frissítjük. Én vagyok az előadója a témának, és a frissített jelentést várhatóan a Velencei Bizottság 2011 március ülésén fogjuk véglegesíteni és elfogni, elfogadni. A Velencei Bizottság tagsága, amint önök is bizonyára tudják, független szakértőkből áll, 25 éve foglalkoznak mm, alkotmányos nemzetközi jogi kérdésekkel, tehát pontosan tudják, hogy mi az, ami működik az alkotmányos struktúrákban, tehát nagy tapasztalatú alkotmányjogászok és a politikai ö, felelősségnek és a jogi értelemben szakértői. A felügyeletnek, a stratégiai felügyeletnek a problémáiról fogok beszélni. 2007-ben a jelentés az elszámoltathatóság módjait, formáit próbálta feltárni, illetve az erősségeit és gyengeségeit az akkor érvényes módszereknek. Ennek nagyon nagy hatása volt, és a későbbi jelentéseket is meghatározta. Az ENSZ külön megbízottja az emberi jogok és a terrorizmus Márköséne is bevette ennek a tanulságait a saját szövegébe, és a 2011-es önök által készített jelentés is támaszkodott rá. A 2007-es jelentés nem kifejezetten a stratégiai felügyelettel foglalkozott, de a stratégiai vonatkozásaival is foglalkozott a felügyeletnek, és a belső biztonság garantálásának kontextusában vizsgálta a kérdést. Mi is itt a gond? Nagyon egyszerűen megfogalmazható az, hogy a demokratikus társadalmak is sérülékenyek. És mivel a mai világban a fenyegetések diffúz jellegűek, nem egy helyre jönnek, hanem szinte mindenhol felüthetik a fejüket, ezért diffúz védekezésre van szükség. És ha csak külső konkrét korlátokat nem szabnak a a hírszerzésnek. Minden hírszerző szervezetnél az a tendencia, hogy túlzásba viszik az információ gyűjtést. Ezt egyébként grafikusan is bemutatjuk a, a jelentésünkben. Tehát ezek a külső határok. A belső önkorlátozás általában nem működik, mert a hírszerző szolgálatok szakemberei ellen érdekeltek, és nem az, első, nem az az elsődleges feladatuk, hogy a kollaterális ö, ö, károkkal foglalkozzanak, a demokratikus társadalomnak okozott károkkal, hanem ők az információ szerzésével foglalkoznak. Ö, és a mostani botrány kapcsán elindult vizsgálatok, elsősorban az USA-ban és az Egyesült Királyságban és más demokratikus országokban váltottak ki nagy vitát, mert a demokratikusan választott politikusok végül is eh, így vagy úgy, tudatosan vagy nem tudatosan, de hagyták, hogy elburjánozzanak a hírszerző szolgálatok a demokratikus kontroll ö, eh, hiányában. És ö, eh, tehát ez a külső és belső korlátozás mindig újra meg újra megismétlendő, megerősítendő. A, közben a technológia villámgyorsan fejlődik, és minden szabályozás lemarad az adatfeldolgozás és megfigyelés technológiáinak fejlődési üteme mögött. Spanyolországban is láttuk ezt, és a mi jelentésünk is bemutatja ezt az eltolódást. És persze nem csak az adatgyűjtés a probléma, hanem nyilván az adatok felhasználása felhasználási célja. Jó, büntető eljárásokban, bűnügyi nyomozásokban, célzott helyzetekben, biztonsági screeningek során az állampolgárság, az idegen rendészeti politika területén és a külpolitikában, illetve a visszatoloncolás témájában is a terrorcselekmények mellett. A Venecei Bizottság Négy különböző elszámoltathatósági formát tárt föl a különböző bürokratikus rendszerekben. A parlamenti, a igazságszolgáltatási, a független szakértői és az önkéntes megfelelési mechanizmusokat. Az utolsó kettő inkább csak kiegészítő jellegű, az első kettő kötelező érvényű ö, mellett de egyik sem működik előképpen. Ez persze a dolog természetéből fakad. A hírszerzési adatok nagyon sok kockázattal összefonódó természetű információk, és ha csak ezeket a felügyeleti elszámoltatási mechanizmokat nem kényszerítik rá ezekre a szervezetekre, akkor azok nem fogják önmaguktól kiadni ezeket az adatokat. A legsúlyosabb, legrosszabb esetben teljesen függetlenednek ezek a szervezetek, vagy egy ideológia alárendelődnek a titkosszolgálatok, és persze egyéb fokozatok is léteznek. A külső kontroll tehát feltétlenül szükséges. A külső kontroll fő funkciója az, hogy a belső kontrollt kiegészítse, és rá kötelezze valamennyi hírszerző intézménye dolgozó dolgozót, meg a magát a szervezetet a demokratikus alapelvek folyamatos betartására. A Velencei Bizottságnak nincsen közvetlen felügyeleti jogköre. A szakértői felügyeletnek meg nagyon sok módja van, ez volt ugye a második kategória, a parlamenti mellett. A parlament jelentése is rámutat arra, hogy a parlamenti mellett független szakértői felügyeletnek is érvényesülnie kell. Ez így egészséges. De ö, Svédországban, Norvégiában ugye jól működő rendszerek vannak, ilyen értelemben máshol kevésbé. Ami a stratégiai felügyeleti rendszert illeti, tisztán parlamenti felügyelet nem fog működni. Ugyanis az az esetjogon alapuló Európai Bíróság eleve független felügyeletet is előír, és az usa tapasztalat is azt mutatja, hogy nem bizonyult megfelelőnek az FISA bíróság felügyeleti funkciója. A független bíróság ugyan tényleg független, de ez még önmagában nem elég, a, a végrehajtást is felügyelni kellene a határozatok, bírósági határozatok felügyeletét, és ehhez folyamatos szakértői felügyeletre van szükség. Ezt a beszámolót ma már egyszer megvitattuk, és ennek a vitának az egyik néhány következtetése ugyan itt van a fejemben, de nem akarnám ezeket összemosni. Az EU felügyeletét és a tagállami felügyeletek működésének értékelését. A brit rendszer nagyon fragmentált és nem jól működő ilyen értelemben, míg a német, a svéd rendszerek elég jók. Nem azt mondom, hogy nem tökéletesíthetők, de ezek viszonylag jó rendszerek mert lefektetett szabályok alapján működnek ezek a szervezetek, és hát eleve kisebb a hatáskörük földrajzilag is, és erősebb fölöttük a felügyelet, mint mondjuk az angol és amerikai titkos szervezeteknél. Két, három fő problémát szeretnék a stratégiai felügyelet kapcsán említeni. Az első Mind a három problémára vannak megoldások, működő egyes országokból vett konkrét létező megoldások. Az első az, hogy a tömeges megfigyeléseknek nagyon káros hatásai vannak a demokráciára, ezt nem kell külön kifejtenem, mert vitatható enyhén szólva a adatgyűjtés alapja is, tehát nincs korlátozva, végül is bárkiről bármit elvileg lehet ne gyűjteni. A német és a svéd modell azonban ezt korlátozza, erre nem ad lehetőséget. A másik korlátozás az lehet, hogy csökkentjük ezen szervezetek kompetenciáit, vagy elosztjuk azokat. A német példa ebből a szempontból is jó. 20%-os a megengedett arány más országok felé pedig nem lehet tömegesen adatot közvetíteni. Nem úgy, ugye, ahogy a british-amerikai együttműködésben ez működik sajnos. Aztán a stratégiai felügyeletnek lehet kereskedelmi célja is, hogy ne keveredjen bele a kereskedelembe a titkos szolgálati tevékenység. Ez már három Három alterülete van a, az üzleti felügyeletnek, ami hasznos. A, a, például a tömegpusztító fegyverek kereskedelmének kontrollja, korlátozása, tilalma. Ha, mint ahogy Németországnak export alapú a gazdasága, ott külön oda kell figyelni, hogy milyen katonai eszközöket exportál egy ország. A pénzmosás a másik ilyen alterület a harmadik pedig a különböző ENSZ és Európai Uniós szankciók elkerülése. A stratégiai felügyelet tehát a gazdasági területen erre a három témára irányul. A második nagy probléma kör a, a hibák kezelése. Mindig előfordulhatnak hibák, különösen, hogyha magán és állami adatbázisok keverednek, az Európai Parlament ezzel foglalkozott már korábban is, ugye az utasadatok kapcsán ismerik az adatbányászatból adódó problémákat. Itt erős minőség ellenőrzésre van szükség, és küszöböket kell szabni annak, hogy ki mikor hol kérdezhet le adatokat, címkézni kell az adatokat, és ha valami stratégiai felügyeleti adatokat gyűjtünk, akkor ezeket is megfelelően kell csatornázni, és a felügyelő szervezetnek korlátok között meg kell adni a személyes adatok gyűjtésének jogát is. Végül pedig a stratégiai felügyeletnek van egy nagy potenciája, arra is felhasználható, hogy az egyébként szigorú nemzeti felügyeleti rendszereket megkerüli, és ugye például ma már ugye nem gond technikailag, hogy akár a belföldi hívásokat is lehet külföldi routereken keresztül közvetíteni és külföldön így lehallgatni. Az ügynökségek közötti együttműködés kapcsán is sok vád fogalmazódott most meg. Például az, hogy az ügynökségek egymás is kémlelik, és egymás megbízásából is vállalnak kémtevékenységet. Elvileg ugye nem lehetne olyasmire kérni egy másik ügynökséget, amit az ember maga nem tud elvégezni, és ezt nem is lehet persze tiltani sem igazán gyakorlatban, de azt már jobban lehet, hogy más ügynökségektől származó adatokat valaki befogadjon és gyűjtsen és kezeljen. A befogadást nem lehet tiltani, de felügyelni lehet, és a stratégiai felügyeletnek az is a része, hogy az országok egymást figyelmeztetik arra, hogy erre vagy arra kell nektek jobban odafigyelni, és használjátok ezt vagy azt az információt a saját céljátokra. Ezzel a kérdéssel meg lehet birkózni részben, már eleve határt szab ennek, hogy az egyes ügynökségek ugye féltékenyek a saját maguk által gyűjtött adatokra, tehát nem is érdekeltek abban, hogy feltétlenül kiadják őket. És persze szorosan kell monitorozni azt, hogy szigorúan szerződéses alapon történjen adatcsere ezen szervezetek között. Például a német jogrend előírja az értesítés, hivatalos értesítést olyan esetben, hogyha adatkérés történik. Tehát a felügyelő szervet értesíteni kell arra, hogyha a külföldi szervtől kérnek adatokat, és erről a felügyelet is tud, és csak külön engedély alapján korlátozott körben ad a felügyelő hatóság engedélyt arra, hogy ilyen adatokat gyűjtsenek vagy kiadjanak külföldi szervezetnek a német szervezetek. Aztán van egy általános korlátja is annak, hogy külföldi ügynökségeknek mit lehet kiadni. Tehát a meglévő felügyeleti szervezeteknek, és ezek a jó példák, amiket soroltam, legyen egy szűk és egy tágabb mandátuma, amelyek között de szabályozottan átláthatóan működnek. Végül pedig konkrét javaslatom mi lenne az Európai Parlament felé. Az Európai Parlament nyilván nem szólhat bele az USA jogalkotásába, még tulajdonképpen a brit jogalkotásba se nagyon. Legfeljebb a jó és nem jó gyakorlatokra lehet felhívni a figyelmet, de, de segíthetjük a meglévő felügyeleti rendszerek hálózatát, ugye Norvégia, Svájc is csatlakozott, ehhez rendszeresen találkoznak egymással, például finanszírozással, mert az utóbbi időben ez az egyébként nagyon hasznos, rendszeresen találkozó információs területi felügyeleti hálózat pénzhiányjal küzd, és a gondjaikat, amelyeket feltárnak, nem tudják megoldani. Ebben például az Európai Parlament egyébként nem nagy összegekről van szó, igazán támogathatná ezt a tevékenységet. Köszönöm. Uh, Köszönjük, professzor úr. Rögtön meg is adom a képviselőtársaimnak a szót, kérdéseket tehetnek fel. Jan, esetleg akarsz elnékelőadóként elsőként feltenni kérdéseket? Professzor úrnak mondom, a vizsgálóbizottság elnékelőadóiról van szó. Köszönöm Cameron úr, köszönöm, hogy ellátogatott közénk. Nagyon fontos kérdés ez a demokrácia, a jogállamiság és más emberi jogok kérdésében. Lenne egy kérdésem önhöz ezzel kapcsolatban, az elmondottakkal kapcsolatban, a megfigyelési programokat nézve illetve a kényes információk feldolgozásának mikéntjét, főként úgy, hogy végül a különböző információhalmazok között nem tesznek különbséget. Hogyan lehet, ha lehet egyáltalán védeni a magánadatokat, mondjuk egy jogász és ügyfele között, és az hogy fordulhat elő egy demokráciában, hogy hogy a doktor is betegek között titoktartással, miközben a parlamentben ez nem működik. Nos, hát ilyen helyzetben először is megfelelően képzett szakemberekre van szükség. A demokratikus értékek és emberiek iránti elkötelezettségre appellálhatunk, arról nem is beszélve, hogy nagyon szigorú felügyeletet kell garantálni. Amen abban a pillanatban, hogy egyéni információkról beszélünk, mert hát a stratégiai eh, megfigyelés eh, az igazából eh, trendeket, tendenciákat próbál felvázolni, nem az egyéneket. Abban a pillanatban, hogy egyéni információval foglalkoznak, nagyon szigorú belső eljárásrendet kell lefektetni arra vonatkozóan, hogy milyen esetekben és milyen feltételekkel lehet ezeket az adatokat felhasználni. És minden ilyen esetben a felügyeleti szervnek nagyon szigorúan kell eljárnia. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a felügyeleti szervnek minden esetet meg kell vizsgálni, amikor egyéni információkról van szó. Köszönjük, Camille Ernst a következő kérdésfeltövő. Köszönöm szépen. Igen. Egy pillanat mondja az elnök. Németem igen gyenge, úgyhogy inkább felhallgatón a tolmácsolást hallgatnám. Tehát a jogállam és a titkos diplomácia nehezen érezhető össze, és lehet, hogy nehézségekbe kerülünk, amikor a titkos diplomácia eszköze a titkos szolgálatokra támaszkodik, amelyek bizonyos szempontból prioritást biztosító információkat adnak át, és ez aláshatja a demokráciát. Gyakran felmerül ez ebben a szakbizottságban, és gyakran azt úgy érvelnek, hogy ez bizony titkos, ezt tit, zártülésen kell tárgyalni, ezek az akták, ezeket nem lehet csak úgy kiadni, a nagy baj lesz abból. Nekem ez gond. Tudnék az ellenőrzés tekintetében, pontos úgy látom a dolgot, ahogy ön. A parlamentár, parlamenti és a szakértői kontroll igen fontos. A, pusztán a parlamenti felügyelet nem elég, a szakismeretekre is szükség van, és lehet, hogy maga a bizalmas kezelés témája is további vizsgálatot igényel. Nagyon sok grémium áll fenn, és nagyon fontos, hogy aktabetegítési joguk legyen. Meg kell kapják a lehetőséget, hogy mindent meg kell, megkapjanak, az asztalra kerüljön. Ezzel nagyon sok időt lehetne megtakarítani. Um, well, first I can say I, I, I... Először is egyetértek uh, azzal, hogy uh, szakértői testületnek kell lennie a felügyeleti szervnek, de szorosan kapcsolódnia kell a parlamentnek, hiszen a parlamenttől kapja a legitimációját. hisz alapvetően szakértőket uh, neveznek ki, akikben bízniuk kell. Erről van szó. Sajnos, bizalom nélkül nem megy. A parlament legitimációja nélkül ez nem megy. Még a legtitkosabb információ esetében is arról van szó, hogy bízniuk kell a szakembereknek a parlamentben és a parlamentnek a szakemberekben. A felügyeleti szervek gyakran nem férnek hozzá minden olyan információhoz, amit külföldi szervektől kapnak, a harmadik féltől származó titkosszolgálati a adatokat nem mindig eh, kapják meg a felügyeleti szervek. Egyértelmű szabályokra van szükség éppen ezért, eh, annak érdekében, hogy az ilyen harmadik forrásból származó, vagy harmadik féltől származó eh, információkhoz is hozzáférés biztosítsanak felügyeleti szerveknek vannak kényes információk. A Róla nem is beszélve, hogy el kell dönteni, hogy melyik nemzeti felügyeleti szervnek van joga az ilyen eh, harmadik eh, féltől kapott információk áttekintésére. Birgit Szipel a következő kérdésvető. Um, Két kérdést szeretnék feltenni. Az alapgond, amelyel szembe kell néznünk minduntalan, az az, hogy a tömeg, tömeges adatokat gyűjtenek vállalatoktól, hatóságoktól, kormányokról és magánszemélyekről is. Ezek a tömeges adatgyűjtések bizonyos kijelentésekkel összekapcsolva, amely érdekek védelméről szólnak, akár gazdasági érdekek védelméről, végül is kétségeket keltenek afelől, hogy tényleg stratégiai dolgokat figyelnek a terrorizmus elleni harcban, fegyverkereskedelemben, és nem inkább pusztán gazdasági érdekekről van itt szó. És ezzel kapcsolatban felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a részletei annak, hogy miképpen történik az adatok feldolgozása, elemzése, valamiféle ellenőrzési grémium hatáskörébe kéne kerüljön, amely képes követni azt, hogy milyen célokra vonatkozóan gyűjtik, dolgozzák fel, értékelik az adatokat. És egy második kérdés, nagyon sokat beszélt hatóságokról, intézményekről. Ez az NSZ-vel kapcsolatban felmerült nagyon sok magánvállalat együttműködésének kérdése az adatgyűjtés feldolgozás körében. Legalábbis ezek esetében meg kéne vizsgálni, ellenőrizni, hogy mi történik ezeknek az adataival, az ezek által, ezek több adatokkal. Um, to, to begin with, yes. Először is, igen. Vannak olyan országok, mint például Amerika vagy az Egyesült Királyság rendelkeznek ezzel a hatáskörrel, hogy eh, a gazdasági eh, adatokat is eh, gyűjtsék. Szerintem ennek véget kell venni, ugyanakkor kivételt kell tenni, hiszen vannak olyan gazdasági ügyek, kérdések, amelyek terén uh, ilyenfajta adatgyűjtés igenis indokolt és célra vezető. A ipari kérdés gyanúja azonban gyakran joggal merül fel ez ügyben. Bár a német-svéd felügyeleti mechanizmus sem tökéletes, ezeken is lenne még javítani való, ezeket is lehetne erősebbre erősíteni. mégis biztosítják azt, hogy szabályozva legyen, hogy milyen típusú adatot lehet és nem lehet gyűjteni, vagy melyiket gyűjtik, vagy nem gyűjtik. Thank you for that. I'm just checking if Mr. Engström or Mr. Nézem, hogy... Nézem, hogy Engström úr, hogy más képviselő tenne még fölkérdést? Nem. Ha ennyi volt, akkor szeretném megköszönni Cameron professzor a mai munkáját, nagyra becsüljük a Velencei Bizottság munkáját, és önnel már találkoztunk egy előző megtestesülésében, a bizottság képviseletében, és nagyon hasznos volt ez a megbeszélés az ön által anyag jobb értelmezésében, és köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött és velünk volt. Most változik az elnökség összetétele Ian Lee és Eden Wells nyilatkozatai. Nem, ő nincs itt. Eden Wells közlekedési gondjai adódtak, nem tudott eljönni. we have a joint statement, so I'm speaking on his behalf. Okay, that's great. So, um, colleagues, um, so... Kollégák. Ian Lee viszont itt van, a Kedőrömi Egyetemen jogprofesszor, és Wales-nek okmányügyei adódtak, magyarán elvesztette az útlevelét, nem tudott kiutazni az országból, ez nem tudott eljönni. Igen sok cikk szerzője, a témában. Különösen fontos, amely meghallgatás e szempontából a nemzetközi együttműködés a nemzetközi érszerző szeretek között, illetve a számítástechnika a fejlődés ennek hatása a Nemzeti Parlamenti Felügyeleti Munkakörre címmel írott munkája, és a e felügyeleti munka ö, taglalása. Erről fog most is beszélni, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és felszólalhatok a szakbizottságuk előtt. Én Wills kért fel, hogy a közös nyilatkozatunkat tolmácsoljam, és elnézést kér általam azért, hogy nem tudott. Le kellett mondja utolsó pillanatban az utat. A... Néhány bevezető megjegyzés után, amely a megfigyelés és a nemzetközi hírszerző szövetek között együttműködés, de felügyelet témájában kifejtek, három fő területre szeretnék majd koncentrálni. Szeretnék szólni azon kihívásokról, melyek nemzetközi együttműködést érintik a felügyelet szempontjából, a pozitív lépéseket bizonyos felügyeleti szervek részéről az együttműködés vizsgálata során, és egyes ajánlásokat fogalmaznék meg az együtt, felügyeleti szervek együttműködése szempontjából nemzeti szinten, meg EU szinten is. Az információcsere és a megfigyelési, közös megfigyelési programok valami technológia megosztás és közös használat a nemzetközi hírszerzés együttműködés jól ismert gyakorlatai. Ezek kombinációja rendkívül fontos az önök szakbizottság és a mostani meghallgatás témája szempontjából. Előadásom nem a vádakkal foglalkozik konkrétan, inkább azzal, hogy a felügyeleti szerek miképpen tudnak foglalkozni nekem az egy együttműködés kérdéseivel, hogyan tudják azokat vizsgálni, felügyelni. És az állandó felügyeleti szervekre koncentrálok, a bíróságok szerepével, a vizsgálóbizottságok és a belső ellenőrzési szervek, állandó szervek működésének fontosságát szeretném majd taglalni. Fontos azzal kezdeni, hogy visszaemlékszünk arra a kihívásra, melyen a határon átnyúló fenyegetések, terrorista és egyéb fenyegetésekkel való szembenézésből adódik, a szervezetbűnözés, a tömegpusztó fegyverek terjesztése, voltak ezek a kihívások, és ezek révén az egyes államok szervezetei, szolgálatai együttműködésekbe kezdtek. Nincs kétség a felől, hogy ez együttműködés segít abban, hogy megvédjük az emberi jogokat, azon személyekre vonatkozóan, akik az adott országok területén élnek. Ugyanakkor azt is látni kellett, különösen a szeptember 11-i támadások után, a hatája, mértéke, ter, egy, köre ezen szolgálatok együttműködésének exponenciálisan megnő. És ez összevetve a gyors technológiai változással azt jelentette, hogy, hogy a személyes adatok, kommunikáció, európai személyek tekintetében adatgyűjté, olyan adatgyűjtések indultak, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Régóta működik az együttműködés a szolgálatok között adatgyűjtésben, úgy a gyűjt az hírszerzés, mint a hírek feldolgozásának területén, valamint infrastruktúrák kidolgozása tekintetében a legjobb példa erre, nem az egyetlen persze, a brit-amerikai szövetség amely több megalapodás indított el a 40-es, 50-es években. Jelenleg a kommunikációs módszertan és a megfigyelés módszertan a drámai módon változott napjainkban. Alap, az alap okai az együttműködésnek ugyanakkor változatlanok maradtak. A szolgálatok, amelyek geopolitikai érdekek, közös érdekeket vallanak, együttműködenek, annak érdekében, hogy know juk technológiai, kulturális, nyelvi forrásaikat ö, egybe tegyék, úgymond, és így érnek el nagyobb eredményességet. Persze ez a felügyelet is nehézé teszi, nehéz hozzáférni ezen együttműködések részleteihez, hogy melyik szolgálat miért felelős, és növelik azt a kockázatot, amiről már beszéltem, és sok esetben a azzal a kockát, hogy megkerülik az egyes nemzeti vagy állami ellenőrzési rendszereket, ezen együttműködési formák. Különösen a biztonsági és hírszerzési szervezetek kaphatnak partnereitől öninformációt, amelyet maguk nem tudnának legálisan beszerezni. És tekintettel arra, hogy az infrastruktúra is megosztott, és az információ sokszor automatikusan kerül kicserélésre, lehet, hogy külföldi partnertől olyan információt kap az illető szervezet, amelyet nem is kért explicit módon. Hadd szóljak most a felügyelet témájáról. Már érintettem tagállami szinten ezt. Többféle rendszer működik, Cameron professzor már kifejtette ezt. A mi szempontunkból különbséget tehetünk az parlamenti típusú felügyeleti rendszerek és a szakértői felügyeleti rendszerek között a parlamenti felügyeletet általában nemzeti parlamenti szakbizottságok végzik, míg a szakértői testületek jó részt nem parlamenti jellegű, de nem is kormányzati szervek, hanem konkrétan egy-egy hírszerző szervezet munkáját ellenőrzendő célral felállított testületek. A szakértői testületek sok esetben mélyreható vizsgálatokat végezhetnek, részben azért, mert ezek, ezek nem parlamenti képviselők, akik mással is foglalkoznak, hanem teljes munkakörben működő szakértők, és olyan információhoz férhetnek hozzá, amelyhez parlamenti képviselő számára nem volna etikus. Bár többféle felügyeleti modell működik Európa szerte, nagyon kevés ország ad kifejezett felhatalmazást arra, hogy a hírszerzési ügyműködési tevékenységeket szabályozzák. Ilyet keveset találunk, ha, jog, jogszabályokat átnézzük. Hadd szóljak most azokról a kihívásokról, amelyek az együttműködés felügyeletéből adódnak. A legnehezebb, legnagyobb nehézség, alapnehézség ezzel kapcsolatban, hogy a nemzeti felügyeleti rendszerek főképpen azért jöttek létre, hogy hazai jogsértésekkel szemben lépnek fel, illetve azok kockázatát igyekeznek kiküszöbölni olyan jogsértéseket, amelyeket a nemzeti szolgálatok követhetnek el. Ugyanakkor szeptember 11 óta világos, hogy épp azért, mert a, a belföldi területre koncentrálnak, nem bírnak megfelelő felkészültsége arra, hogy a határon átnyújtjuk működési tevékenységeket is vizsgálják. Hadd mondjam el ennek néhány okát. Az alapkérdés ezek mögött, hogy hogyan tudnának hozzáférni az összes releváns információhoz a felügyeleti szervek, amikor, amikor a felügyelet nem, nem teljes körű információra támaszkodik, sok esetben félrevezethető következtetéseket vonhatnak le, sőt, egyfajta csalfa biztonságérzetet teremthet, holott nincsenek rendben a dolgok. Cameron professzor említette, hogy az egyik nehézség az információhoz hozzáférésben a harmadik fél szabály, amelyet ő ismertett, és én most nem tenném. Annyi elmondható, hogy jogi utalás található a harmadik fél elvére a nemzeti jogszabályokban meglehetősen gyakran a világ minden országában és ez megakadályozhatja azt, hogy a tagállami vagy állami felügyeleti szervek teljes körű rátekintéssel bírjanak a saját hazai szervezeteik szolgáltaik működésére. Egyszerűen szóval ez azt jelentheti, hogy mielőtt egy hazai, egy belföldi hírszerző szolgálat információt adná át a felügyeleti szervének, ezelőtt engedélyt kell kérjen erre a partner ügynökségtől, a partnerszolgálattól. Vagy ezt lehet akár úgy is mondani, hogy a partner szolgálat megvétózhatja a hazai felügyeleti szerv vizsgálatát, vagy annak teljes körű voltát. Nem minden ország fogadja el azonban el azt a gondolatot, hogy a harmadik elv meg kell akadályozza a felügyeleti munkát. Nagyon több európai országban más a jogelvérvényesül, ott úgy vallják, hogy a megosztott információ, amelyet megkapott az adott állam szolgálata, automatikusan a felügyelet ö, hatája alá kerül. Tehát a felügyelő szerv nem harmadik félként kerül értékelésre. És itt megkérdőlezik a harmadik fél elvének érvényesülését, tehát az Intel, a hírszerző partnerrel megosztott információ esetben, ebben a jogértelmezésben nem megy át harmadik ország felügyeleti szervét. Ugyanakkor a harmadik fél elvével vissza is lehet élni a felügyeleti szervek részéről, illetve a, a szolgálat visszaélhet ezzel, hogy megtagadja a felügyeleti szerv információ kérésének teljesítését. És nem, és nem kibújhat azzal, azzal a közeltséggel, hogy megossza az információt a felügyeleti szervvel. A másik korlátozó hatása, korlátozása a, a nemzeti felügyeleti szervek a szolgáltatók közötti együttműködés vizsgáló munkájának az az, hogy általában a saját ügynökségeikre koncentrálnak, saját hazai szolgálataikra, és azok részvételére azokban a vizsgálatokban, amelyekkel az adott felügyelet szerv foglalkozik. Nem hatásköre a felügyelő szerveknek, hogy vizsgálódjanak azon tevékenységek felett, amelyek külföldi szolgálatok végeztek, akárha partneri, akkor sem a partneri viszonyban tették ezt a hazai szolgálattal. Nincs jogi felhatalmazásuk erre, nincs joghatóságuk, kompetenciájuk, akkor idegen külföldi kormányok vagy szolgálatok információjának ilyen vizsgálatok során való beszerzéséhez. A harmadik nehézség az, az a, a vizsgálati rendszerek összetettségében rejlik. Ezek a széleskörű hírszerző rendszerek sokszor olyan mérték elektronikus információt dolgoznak fel, amely automatikusan történik, és nagyon nehéz egy külső személy számára akár megérteni és ennek működését, nem hogy szabályozni vagy, vagy felügyelni a felügyeleti szerv részéről. A hírszerző szolgálatok együttműködésének jogi szabályozása nagyon különbözik egyes országban. Van, ahol egyáltalán nincs is erre jogi utalás, más államokban. Egy széleskörű felhatalmazás fogalmazódik csak meg, a szolgálatokra vonatkozóan, amely megengedi, hogy partnerekkel együttműködjenek, és nagyjából ennyit mond a jogszabály, és vannak esetek, ahol konkrét követelményeket fogalmaz meg a jog, amelyeknek meg kell felelni, mielőtt a szolgálat külső partnerrel együttműködésre lépne. Valószínű, hogy az előbb leírt együttműködésre való utalás hiánya abból adódik, hogy korábban a jogalkotók nem is látták át, milyen fontos és milyen mértékű a hírszerző szolgálatok együttműködése, úgyhogy jogalkotói munka nem is nagyon törekedett arra, hogy ezt lefedje. Most meg a pozitív lépésekről, amelyeket megtehetnénk a felügyeleti munkajavításában a szolgálatok közötti együttműködést vizsgálandó. A személyes adatok megosztása egy nyilvánvaló terület, merre koncentrálnunk kell, ennek emberjogi kihatásai miatt. És mondhatjuk azt is, hogy alapvető fontosságú az, hogy külső felügyelet érvényesüljön, olyan adatok cseréjét vizsgálva, amelyeket a szolgálatok partnereikkel cserélnek ki, és éppé fontos az is, hogy az alkalmazott módszertanok és eljárások az ilyen adatcsere során vizsgálattárgyai legyenek. Tehát a felügyelőti szervek olyan kérdéseket kell megvizsgálnak, hogy például az adatcsere megfelele az érvényes jogszabályoknak, beleértve a, a megosztás céljait is, és arányos-e az, a megcélzott a célokhoz megfelelően iktatják-e ezeket az adatcseréket, vajon a megfelelő ö, fenntartásokat megvizsgálták-e, amelyek az információcserét ö, megtagadhatnák, akár egy külföldi szolgált részéről. Egy ország, amelynek meglehetősen fejlett modellt működtet, és amelyet talán érdemes volna az önök szakbizottságának megvizsgálni, a Norvég ELS bizottság, melynek a norvég szolgálatok vizsgálatára való felhatalmazása alapján rendszeres vizsgálatokat végez a személyes adatok cseréje tárgyában. Értékelve azt, kinek küldtek ki adatokat, vajon jogszerű volt-e az adatok átadása és nyilvánosítétele, és arányos volt-e emberjogi szempontból. Az adatcsere, kivenő adatcsere vizsgálatán túl a felügyelőszervek meg kell, megvizsgálhatják és meg is kell vizsgálják a bejövő információ miben létét. Koncentrálhatnak tehát az adatkérésekre a hírszerző szervek részéről, és nagyon fontos kérdés ezen vizsgálat összefüggésében az, hogy vajon külföldi szervtől kérte információ, olyan információt a belföldi szervezet, amelyet maga nem tudott volna beszerezni legális módon. A felügyelő szervezet azt is vizsgálhatja, hogy vajon a bejövő információt miképpen értékelik, miképp, és miképpen jelölik, mielőtt feldolgoznák vagy tárolnák. Ezen túl E két aspektuson túl, a bejövő kívó információ vizsgálatán túl a felügyelő szervezet fontos szerepet tölthet be abban is, hogy fel, megvizsgálja a kockázat elemzés minőségét, amelyet elvégeznek a hírszerző szervek miatt partneri szerződést kötnek. Jó példa lehet erre a gyakorlatban az a vizsgálat, kimerítő vizsgálat, melyet a holland szakért szakértői testület, a CT, APD végzett 2009-ben egy tematikus értékelést végezve, a nemzetközi hírszerző együttműködés témakörét megvizsgálva. Végül hadd szóljak az ajánlásokról. Állami szinten is, meg talán rövidebben az EU szinten. Az a nézetünk, hogy a nemzeti felügyeleti szereplőkkel kellene koncentrálnunk, hiszen ezek vannak leginkább abban a helyzetben, hogy a hírszerző szervek együttműködését vizsgálják, hogy az a jogállamiságnak, az emberi útnak megfelelnek. A, tudnék, a nemzeti felügyelő hatóságok bírnak a megfelelő jogi felhatalmazással, és jó esetben az információhoz való hozzáféréssel. A számonkérhetőség garantálása a nemzeti felügyeleti szervek erősítésével érhető el, úgyhogy főképp ezek vállára nehezedik a szerep, és a nemzeti jogalkotó kell ennek a jogszabálykeretét biztosítsa, garantálva azt, hogy megfelelő hatékonyan működnek a felügyelő szervek, különösen a hírszerzési együttműködések vizsgálata tekintetében. ha egy, egy országnak nincs megfelelő szakértői vizsgálati testülete, és a parlamenti szakbizottságok nem működnek hatékonyan, akkor nyilván meg kell gondolni, miképpen lehet orvosolni ezt a problémát. Több ország tette ezt, például Belgium, Hollandia, Svédország hozott létre szakértői testületet, hogy segítse a parlamenti szakbizottság munkáját. Tehát a háttérben ott lebeg az a kérdés, hogy mennyiben képes a felügyeleti szerv működése, mennyiben biztosítja azt, hogy képes legyen ellátni ezt a feladatkörét, és hogyan lehet ezt támogatni szakértőkkel. Let me turn as well uh, to um, the Mit tehet? Hagy mondjam el, hogy mit tehet és mit nem tehet a jogalkotó egyrészt utalhat a nemzetközi szerződések felülvizsgálatának jogára a nemzeti joganyagban, ott, ahol erre nincs utalás, több ország, például Nagy-Britannia is, megtehetné ezt, mert hogy nincs utalás jelenleg a jogszabályokban. Ugyanakkor be lehet ezt is látni, hogy a, a, a hazai jogszabályoknak megvannak a korlátai nem tud például vizsgálódni hazai jogszabály alapján a, a, a felügyelőszerv külföldi szolgálatok körében. És azt kell tehát megvizsgálni, az, hogy mi, a, mi annak az eljárás jogi rendje, ahogy a hazai szolgálat partneri viszonyt létesít külföldi szolgálattal. Itt kell megvizsgálni ennek jogszerűségét és az emberi jogok érvényesülését. Egy fontos lépés lehet ezért az, hogyha kritériumokat állapítanak meg ezen együttműködési megállapodások feltételeként, és megfelelő járásokat irányoznak elő. Több jogalkotói standard és norma van az ajánlásban, nemzetközi jogi szervezetek tettek ilyet, 2009-ben az ENSZ külön jelentéstevője is írt egy ilyen ajánlást már. A bevezetőben utaltam már rá, hogy a Velencei Bizottság is dolgozott ki ajánlásokat tetérem. Egy második lépés lehet az, hogy egyszerűen ellenállnak annak a gondolatnak, miszerint a harmadik fél elv a felügyeleti szervvizsgálatát jogszerűen akadályozhatja. A felügyeleti szervek tudnék nem harmadik felek, ezért nem kell ele, az engedélyt kérjenek, hogy vizsgálódjanak saját szolgálataik felett. Még akkor sem, hogyha harmadik, hogyha a külföldi fél adott át nekik információt. Végül a, jó, a hírszerző szervezetek, ha együttműködnek külföldi partnerszervezetekkel, miért ne tehetnék meg ugyanezt a felügyeleti szervek? együttműködjenek, azaz külföldi felügyeleti szervekkel. Ez azt jelenteni, hogy talán ha nem is közös vizsgálatokat végeznének, talán ez túl messzire menne, és jogi nehézségbe ütközne, de miképpen lehetne közös, kölcsönös segítséget nyújtani a felügyelő szerveknek egymás között, akár műveleteket végrehajtva, kommunikálva a másik ország felügyeleti szervével ők akár egymást kiegészítő jelentéseket is készíthetnének. Ezek azok a lépések, amelyeket nemzeti szinten lehet megtenni. Mi lehet ahelyett az EU szinttel? Például Cameron úr javaslatát lehet támogatni, miszerint a parlament is szerepet játszan abban, hogy a tagállami felügyeleti szervek uniós szinten cseréljenek bevált tapasztalatokat, bevált gyakorlatokat, és az Európai Parlamentnek akár olyan szerepe is lehet, hogy minimális normákat és gyakorlatokat kötelezően alkalmazzák, ahogy azt egyébként a Velencei Bizottság és az ENSZ szakértői is megállapították. Szerintem ennél sokkal tovább nem hiszem, hogy mehet ez. Európai szinti közös felügyelet mm, szerintem nagyon nehezen meg, megvalósítható már csak az információhoz való hozzáférés sokrétűsége miatt. Ennyit szeretem mondani. Köszönöm Lee professzor úrnak. Mindenki tudta követni ezt a harmadik fél szabályt? Én próbáltam, de nem nagyon ment. Remélem, hogy mindenki másnak, a, mindenki más valószínűleg eh, bólogat. Eh, Jan Abricht, az első kérdés feltevő. Köszönöm szépen, Claude, és köszönöm Reid úrnak, hogy eljött, és eh, felvázolta azokat a lehetőségeket, amelyeket a felügyeleti mechanizmus rendszerek kínálnak. Még egyszer azt hiszem érdemes elmondani, hogy ez nem csak fontos, hogy legyen együttműködés azok között, akik felügyelik a hírszerző szolgálatokat, hanem ez egy kötelező dolog kéne, hogy legyen, hiszen ha maguk a szolgálatok között van együttműködés, akkor a felügyeletek között is kell, hogy legyen együttműködés, közös szabályok alapján. Ebből adódik az első kérdésem, hogy a jelenleg működő Európai Uniós konstrukción belül, ahol ugye az a megközelítés, hogy a tagállam jön, és azt mondja, hogy mi együttműködünk nemzetbiztonsági ügyekben, más szolgálatokkal, leveleket, de levelet küldünk az Európai Parlamentnek, hogy ö, ide nem jövünk soha, mi nem fogunk önöknek bármiről beszélni, és semmilyen közös erőfeszítéshez nem járulunk hozzá. Szóval ez a két dolog valahogy nem illik össze. És ha perspektívában vizsgáljuk most pláne a jelenlegi helyzetet, meg az európai parlamenti működésünket, akkor gyakorlatilag ez kizárólagos tagállami kompetencia de facto, és semmiféle megfelelés az EU szint felé, és, és még szándék sincs. Ugye? Tehát a második, talán még érdekesebb kérdés, ami ugyanezzel függ össze, hogyha az információ csere zajlik a hírszerző szolgálatok között, hogyan felügyelhet Né, akár egy nemzeti parlament ezt a tevékenységet, hiszen ezeket az adatcseréket, eh, hogy egy titkosszolgálat, egy másik titkosszolgálat megbízásából milyen tevékenységet végez, mert ugye a megbízónak nincs jogosultsága ezt a tevékenységet végrehajtani. Hát ebben az esetben is minden parlament csak a saját nemzetbiztonsági szolgálatát ellenőrizheti, és a másikat semmiképpen sem. Tehát miközben vannak megbízások, és kiátszák a tagállami szabályokat azáltal, hogy delegálják a feladatot, ugyanezt a delegálást nem lehet megtenni a felügyeleti szervek között. A nemzeti parlamentek tehát képtelenek megfelelni már most is ennek a feladatuknak. Még a nemzeti parlamentek is, ugye vár. Igen, rámutatott két valós problémára. Én nem EU jogász vagyok. Ezt be kell, hogy valljam. És őszintén szóval én sem látom az Európai Parlament szerepét jelenlegi struktúrák között, és nem tudnám megmondani, hogy ennek milyen lehetősége lenne jogi értelemben. Ezek a egyezmények, az adatsere információ egyezmények, ezek vagy bilaterálisak, vagy multilaterálisak, de nem EU szintűek, ez tény, ez a, ez a tény. Ami a második felvetését illeti, a nemzeti parlamentek valóban csak a saját nemzetbiztonsági szolgálatukat felügyelhetik, és egyébként objektíve nem is biztos, hogy a parlamentek a legjobb felügyelői ezeknek a szervezetnek. Mert az ilyen típusú információkat realista módon jobban tudják a szakember csoportok, független szakértői csoportok vizsgálni, és adatmintákat is ők tudnak jobban venni és érdemben értelmezni, mint azok a parlamenti bizottságok, amelyek ö, ö, hát jó esetben is csak szóbeli közlésekre hagyatkozhatnak. Egyes országokban, például Belgiumban van ilyen szakmai felügyelet, Norvégiában is, és együtt is működnek egymással ezek. Hogy a parlamenti bizottságok teszik-e ezt, az azt nem tudom. Nelly Enst kap szót, köszönöm szépen. Három dolog tűnt föl. Az első, amit öntől, meg az önt megölőző szakértőktől hallottunk itt ma, az alapján az a benyomásom, hogy itt a nyúl és a sűn versenyéről van szó, amit a meséből jól ismerünk, tehát mindig ugye utána fut az egyik a másiknak, és közben egyszer csak a másik kiált, hogy már itt vagyok. Tehát ezek a felügyelő szervek, még ha léteznek is, akkor sem tudják sem technológiailag, sem egyéb hatékonysági szempontok alapján rendesen ellátni a feladatukat. Ez egy általános probléma. Valójában ugye a titkosszolgálatok nem akarják, hogy őket bárki ellenőrizze, és formálisan megfelelnek bizonyos dolgoknak, de, de és én is úgy gondolom, hogy az a leghatékonyabb, hogyha egy parlamenti felügyelet párosul egy szakmai felügyelettel, együtt végzik ezt a munkát, és akár bevonva a Nemzeti Adatvédelmi Biztost. Ön szerint mi a, a legoptimálisabb keveréke e három pólusnak egy ilyen felügyeleti, vegyes felügyeleti rendszerben? A, nem akarok én magam is itt titkokat kibeszélni, de az Incent képviselője körülben volt, és felmerül bennem, hogy ebben lehetne az incentnek szerepe, hogy az incent bizonyos információkat rendelkezésre bocsát felügyeleti szervek számára? Igen, valóban komplex ez az egész felügyeleti dolog. Legalább két erőforrás mérvadó, ezekre lehet támaszkodni. Ugye valóban a külső szakmai szervezetek ilyet képeznek, és eddig még nem volt róluk szó, de a whistleblowerek is kiváló együttműködők lehetnek az ilyen vizsgálódások során. hogy mi lenne az optimális összetétele a vegyes felügyeleti bizottságoknak, kik vegyenek még részt benne a parlament mellett. politikusnak kell lenni ez ilyen felügyeleti szervnek, per definíció nem, megfelelő jogi és szakmai felkészültséggel kell, hogy rendelkezzenek tagjai, hogy érdemben tudják és persze bizalmasan kezelni az adatokat. Például tipikusan korábbi államfőkből te, tevődhet össze egy ilyen bizottság, de még ez sem elég, tehát kell, hogy szakemberek is legyenek közöttük, akik követik a napi változásait ennek az ágazatnak. Ami az incent illeti, én ugye többször elmondtam már, hogy nem vagyok EU jogász, de igen, el tudom képzelni, hogy, a, a, hogy az INSZEN együttműködésével létrehozható egy közös felügyeleti keret, de fogalmam sincs, hogy ennek mi lenne a jogi háttere. Birgit Szipel. Németül szeretném kérdésemet föltenni. Nem értem, nem tudom, hogy jól értettem-e, amit hallottam. Úgy értettem, hogy a jogalkotó néha nem is tudja, hogy milyen ö, volumene van a titkosszolgálatok adatgyűjtési körének. Ha egy ilyen mondatot ön mond, hogy a jogalkotónak fogalma sincs arról, hogy milyen mérvű az adatgyűjtés, akkor hogyan láthatná el eleve a felügyeleti funkciót? ha még idáig se juthat el. Tehát nyilvánvaló, hogy nevetséges így felügyeletről beszélni. Tehát ön is megerősíti, hogy jó esetben is csak ballagunk az események után. És lenne egy második kérdésem is. A titkos szolgálatok tevékenységéről beszélünk gyakran, akik ugye néha nem saját határaikon belül, hanem országhatáron kívül gyűjtik az információkat. A van-e az Európai Unió tagállamaira egységesen vonatkozó szabályok, hogy egymás kémrendszerének elhárításában a szerzett adatokat megosztjuk-e egymással néha, tehát mit tudunk egymás hírszerzéséről. És egy talán polemikus kérdés. Én azon csodálkozom, hogy miért gondolja itt bárki, hogy nem hallgatják le. Én, mint képviselő, szinte biztos vagyok benne, hogy valaki lehallgatja a telefonomat, és ennek a tudatában kéne lennie nyilván kormánytagoknak különösen, tehát ennek a tudatában kell kommunikálniuk. Hogyan de hát eh, annak a, hogyan lehet annak a tudatában élni, hogy az embert eh, lehallgatják, de mégis eh, milyen lehetőségei vannak akkor arra, hogy mégis bizalmas beszélgetéseket folytasson bárkivel? On the question of the uh, uh magnitude of, of the data and so on, and um, how, how can it be affected? Azzal kapcsolatban, hogy ez mekkora mértékű probléma igazán. Ezzel kapcsolatban két jogot mondatok, ez egyrészt negatív munkaként jelenik meg, például a brit jogszabályokkal kapcsolatban, bár ezt gondolom más országban is hasonlóan van, a jogszabályokat úgy fogalmazták meg, hogy ez direkt érthetetlen és alkalmazhatatlan legyen, hogy ne lehessen igazán egyértelműen látni, hogy mi is történik. nagyon nehéz követni. Igazából a, a felügyelet kérdését felmerül bennem a kérdés, hogy amikor a jogszabályalkotók elfogadták ezeket a jogszabályokat, akkor pontosan mégis hogy képzelték ezt? Ahol az a felügyelet jól működik, ott, ott kiépül bizonyos fajta bizalom, de hát ez nem működik egyformán jól minden országban. Még ott is, ahol jól működik a, a felügyelet rendszere, ott is felmerül az a kérdés, hogy igazából mennyi milyen mértékű információt lehet nyilvánosságra hozni. Amennyire én tudom, ezek a jogszabályok elsősorban a számpolgárokkal kapcsolatos adatok gyűjtését próbálják korlátozni. Ez igaz Amerikára és Németországra is. tehát alapvetően ilyen típusú megszorításokkal operálnak ezek a jogszabályok. A politikusokkal kapcsolatos megfigyelés, nos, engem jobban aggaszt az átlagember megfigyelése. A politikusokat megfigyelnek, lehallgatnak, ez nekem kicsit kevésbé tűnik problémásnak. De például a Wilson doktrina értelmében Nagy-Britanniában például a képviselőkre nem terjednek ki ez, ez a szabály. Lee professzor úr, fordulok a kollégákhoz, van-e valakinek még kiegészítő kérdéssel hozzáfűzni valója? Just a second, uh, Mr. Bickford. Ön mindjárt feltettek kérdést? Hát Jelenleg csak a, a, a képviselők tehetnek fel hogy mindjárt szót kap itt meg előadóként, akkor majd elmondhatja, ami nyomja a lelkét. De hát a vizsgálóbizottságok már csak így működnek, hogy mi vizsgálódunk, ezért mi kérdezünk. Anna Gomes? Uh, uh, Igen, elnök úr. Ha jól értettem a professzor úr megközelítését, akkor egy ilyen specializált testület a felügyeletet jobban hatékonyabban tudná gyakorolni, de az adatvédelmi tapasztalatainkat figyelembe véve, mondjuk az én hazámban, Portugáliában van egy adatvédelmi biztos, ahol mm, jó képzett szakemberek dolgoznak, akár a parlament is nevezheti ki őket, jogászok, és így tovább, és így tovább. És gyakran felmentik a szavukat, mert úgy tűnt, hogy nem a szabályok szerint jár el az állam, és hiába emelték fel a hangjukat ez ügyben, semmi sem történt. are about that, and who actually hogy hozzánk fordulnak parlamenti képviselőkhöz, és mi igazából nem vagyunk, nem képezzük részét ennek a folyamatnak, és hát végső soron mi az igazi előnye annak, hogy képviselőket eh, bevonják ebbe a folyamatba. Eh, nos, a magasan képzett szakembereket bízzuk meg mi, vagy mi magunk vegyünk részt ebben a folyamatban. Nos, képviselőasszony, én azt mondom, hogy a demokratikus elszámoltathatóság is felügyelet de nem helyettesíthető kizárólag szakemberekkel. És igazából a válasz az ön kérdésére az, hogy a szakértői testületek és a parlament között nagyon szoros kapcsolatnak, munkakapcsolatnak kell működnie. Köszönöm. Bigford mondom, én nem akartam csúnyán lettorkolni őt, de hát lehet, hogy úgy tűnik, hogy mindenkit össze-vissza kérdezgetek, hogy akar hozzászólni, de nem, hát parlamenti képviselőket kérdezem, így működik. Igen, elnök úr. Talán majd megválaszolom a saját kérdésemet, amikor előadóként mindjárt a pulpitusra lépek mint egy kötőkérésként tegye ezt fel, mondja az elnök. Li professzor úr, a jogi keret hiánya számunkra roppant fontos kérdés. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt, én pedig köszönöm a meghívást, kedves kollégák. jól állunk idővel. Itt van a két másik meghívott előadónk, Bickford úr és Hossein úr, ezért ha nincs senkinek ellenvetése, akkor folytatnánk eh, a brit eh, helyzet kerül most napirendre. Kérem, fájdjanak fel vendégeink ide a pulpitusra. Colleagues, if you want to take your uh, places, we can get started. Kollégák, kérem foglaljanak helyet. colleagues, um, we're going to... Kollégák, kezdjük el. Következő ülésünk. Ülés részünk. A brit helyzet ismertetése. Nagyon érdekes téma. Az, ami a Britanniában történik. Első alkalom lik, hogy a, az alsóház parlamenti felügyelő bizottsága meghallgatja az MI5, MI6 vezetőit és a mm, hírszerző szolgálat vezetőjét. Ez egy, ez egy eddig példátlan meghallgatás. Nem említettünk erről szót, nem volt erre idő, de rendkívül érdekes egybeesés a mi ülésünkkel ez az esemény. És a brit helyzet bizonyal mindenki számára érdekes. Ennek elemzésére David Bigfordot hívtuk meg, aki biztonság és az MI5 és MI6-ben dolgozott, és itt a Gersz Hussein úr, a Privacy International igazgatója fog hozzánk szólni. Először hallgassuk meg tehát Brickford úr jelentését, vagy beszámolóját, aki jogi igazgatója volt korábban az MI5-nak és az MI6-nek. David, kiosztod majd az előadást majd körbe adták, illetve kiosztották, úgyhogy most megadom Davidnek a szót. Köszönöm szépen. Yes, thank you very much for asking. Köszönöm, hogy meghívtak. Ma egy dolognak nagyon örülök hogy a brit hírszerző szolgálatok vezetőit közmeghallgatáson kérdezték ki az Alsóház Bizottsága részéről, ez több éve követeljük, nagyon örülök ennek. És most jött része az a jogszabály, amely jogi alapot teremtett ehhez a Az Jó nap ez a mai tehát. Még jobb, hogy itt lehetek. A brit rendvédelmi és hírszerzett szerzetek felhatalmazása régóta a közvélemény ellenőrzését váltja ki. Lehet, hogy ez csak benyomás, lehet, hogy tény, mindenképpen érezhető. A nyomozati vizsgálat és eljárásrend reformja nagyon erős beavatkozási hat, hatásköröket ad ezen szervek kezébe. Az is tény, hogy 2010-ben az Európai Bizottság, eh, Emberi Jogi Bizottság egy brit jogszabályban talált olyan rendelkezést, a Kennedy eh, versus Nagy-Britannia perben ellentmondást talált, és a megfelelő bíróság azt találta, hogy jogosulatlan adatszerzés történt ebben az ügyben. Ez válasz Lee professzornak vetett kérdésemre, aki beszélt, mennyire bonyolult ez a jogszabály. Ezt voltak éppen az Európai Bizottság, az Emberi Jogi Bizottság is jóvá hagyta. A Kennedy bírósági döntés, a Klassz versus Németország 1978-as Európai Bírósági döntést is hivatkozott, és abban az esetben, a felügyeleti felügyeletet folyamatos és hatékony ellenőrzést jelent. Tehát lehet tehát úgy érvelni, hogy a, a közvélemény bosszankodása inkább csak benyomásokon alapul, mint tényeken, ugyanakkor a közvélemény azon meglátása, hogy az állam és az állampolgár közötti jogegyensúlyt elbillent. Mert a titkos megfigyelése az állampolgároknak egyfajta rendőr állambeli módon történik, és csak a demokratikus intézményrendszer erősítése garanciája mellett történhet. A terrorizmus elleni és szervezetbűnös elleni harcban folyó titkos adatgyűjtés révén az ügynökségek lefallgathatnak telefon és egyéb kommunikációkat, és úgy gondolja a közvélemény, hogy egy nem egészséges működés folyik a szolgálatok között ezen tevékenységekben, és felveti a kérdést, hogy ez a rendszer egyetlen elfogadható egy demokráciában. Ez a szkept, ezt a most még rontja az, hogy a brit kormány egy jogszabály tervezetében azt mondja, hogy maguk a szervezetek kell, hogy adatkutatásukat mm, ellenőrizzék az elektronikus kommunikáció terén. Ez az egyik szintje a dolognak. Egy másik szinten a terrorizmus elleni műveletek nem csak a hírszerzési szolgálatok révére történik, hanem a rendvédelmi, bevándorlási vámszervek is kaphatnak felhatalmazást, vagy magukat felhatalmazzák titkos műveletekre, jobbá, bírósági jóvágyas nélkül. Mindezen ö, szervezetek a közbiztonság fenntartásáért bírnak felelősséggel, és ezt jól tudják az, a, a miniszterek is. És ezen feszültségek mellett nem csak a szakpolitika készül ilyen nyomás alatt, hanem a napi megfigyelési munka az egyes célzott ügyekben. A titkos megfigyelés ugyanakkor csak bizonyos meghatározott célokat szolgálhat. Ezek csak része lehetnek azoknak a műveleteknek, amelyek a gyanús terrorizmussal vagy szervezetbűnössel vádoltak ellen folynak. Más eszközökkel is gyűjtenek adatokat. Ezek közül némelyek annyira kényesek, hogy nagyon titkosan folyhatnak ez, és felnül a kérdés, hogy kinek lehet egyáltalán számot adni ezekről. Ezek a, a, a felgyülekvő feszültségek, összemérve az arányosság kérdésével, amikor a, az ügynökségek felhatalmazást adnak, illetve a miniszterek, amikor felhatalmazást adnak az ügynökségeknek, nagyon nehézeknek megfelelnek. A 78-as klassz ügyben a titkos megfigyelések száma nem volt magas, ugyanakkor a Kennedy ügy egy telefonlehallgatási allokációról szólt egy gyilkossággal vádolt személy kapcsán. A bíróság ezen esetekben a, a bíróság jóváhagyása nem releváns a mostani esetre vonatkozóan, mint, mint joggyakorlat. A data mining és, és profilírozás sokkal nagyobb mértékben arányban folyik a nemzetközi terrorizmus elleni harc terén és a szerzett bűnzés tekintetében, mint a korábbi általában ismeretes bírósági esetekben volt. A klassz döntésben a bíróság egyhangulag azt állította, hogy azon a területen, ahol a jogsértés nagyon könnyen előfordulhat és aláshatja a demokratikus társadalom elvét, egy bíró felhatalmazásával előzhető meg. A jogalkalmazás azt is jelenti, hogy a végrehajtó szerv beavatkozása az egyéni jogokba hatékony ellenőrzés tárgya kell legyen, amelyet a bíróság kell, hogy elvégezzen, legalábbis a legfőső szinten. A bírósági garancia adja a függetlenség, pártatlanság és megfelelő eljárás lehetőségét ez biztosítja több alkalommal kifejtettem a blénézemet, hogy a mai kiterjedt titkos megfigyelések és az a nyomás, amely ezek jóváhagyását szori, kiszorítja, megkérdőjelezi az arányosság elvét, és a bírósági felhatalmazás elvét kellene itt is alkalmazni a kormány vagy a végrehajtó ág ki kell lépjen ebből a képletből, és a felhatalmazás feladatát ezen nagyon ö, erős beavatkozás jelentő ügyekben a bíróságra kellene hagyja. Tehát az ügynökség közvetlenül a bírósághoz kellene forduljon felhatalmazásért, a lehallgatás, telefon vagy elektromos kommunikáció lehallgatása és az adatgyűjtés tekintetében, valamint a egyéb információk tekintetében. Ezzel nem csak a jogszabálysértés látszatát tudnánk megelőzni, hanem a politikai beavatkozás vágyát is ki lehetne, meg lehetne előzni, és az állam kötelezettségeinek is megfelelne a bírósági döntésnek megfelelően. A kormányok persze úgy érvelnek, hogy erre nincs szükség, mert épp elég felügyelet alatt működnek a szolgálatok. Nagy-Britanniában van egy független felügyeleti szervezet és, az Európai, és a parlament végzi ezt. Éppen ma láttuk ennek egyik példáját, ám ez a felügyelet is, meg a a, a, a nyomozási bíróság által végzett vizsgálatok ex post alapon történnek, és nyilvánvalóan nem tudják helyettesíteni a független bírósági hatóság hatáskörét. A kormányok nagy az egyes is mutat, mutogatnak, ahol bírósági jóváhagyás érvényesül. Ugyanakkor a közvelemény ezzel kapcsolatban igen komoly aggodalmakat támaszt. Bush elnök a terrorizmus elleni harcban megkerült a bíróságokat, és az erre vonatkozó 2008-as törvény jelentősen csökkentette a Pfizer hatáskörét azzal, hogy a végrehajtó hatalom kapott szélesebb hatáskört, ezt megelőzően ezt maga a Pfizer kérte. Ugyanakkor, hogyha az Egyesült Királyságban ezt a felhatalmazást megkapja, nagyon nem lenne bölcs, hogyha ezt nem használnák fel, aztán az így szerzett információkat bizonyítékként a francia jogrendben például egy vizsgáló bíró felügyeli az ilyen eljárásokat, és dönti el, hogy a, az egyensúlyt a, a, az államérdek, illetve a magán adatok védelme között megtalálják-e. egy 2006-os bírósági döntés ezzel kapcsolatban sokat mondó, a miniszterekkel alkalmazott nyomást a vizsgálóbíróra nem tudják alkalmazni. Az arányosság elvét politikai felelősség és befolyás nélkül tudják alkalmazni, ők védik a közérdeket, a vizsgáló bíró felügyeli az egész folyamatot. Franciaországon dolgoztam ebben a rendszerben, és nagyon jó volt, hogy egy bíró állapítja meg, hogy betartottuk-e a határokat. Ez nagyon megkönnyítette a feladatunkat. A vizsgálóbírói rendszernek több előnye is van. Az Egyesült Királyságtól eltérő módon a vizsgálóbíró leveszi a a terhet a bizonyítékok ügyében, így például a tárgyalási hiba szinte kizárható, így nem ment nem kell felmenteni a bűnösöket csak azért, mert eljárásjogi hibát vétettünk volna. Ez mindenki számára egy ilyen rendszer, hogy jelentősen könnyíteni a dolgokat. Szerintem a vizsgáló bírói rendszer garantálja például leginkább az állampolgárok számára is, hogy egy független politikai benyomás alá nem helyezett szakértő felügyeli a magánadatok védelmére vonatkozó szabályok betartását. Köszönöm szépen! Big Four durvalóban valóban tömörvelős előadást olvasott fel nekünk, most pedig ö, 13 nemzetközi elvről beszélt, amelyet amelyet nemzetközi szervezet dolgoztak. Igaz, Hosszainé a szó. With the great speakers we've had. Köszönöm a meghívást. Nagyszerű előadókat hallottunk, és izgalmas kérdéseket taglaltak valamennyien. Én azzal kezdeném, hogy Bickworth úr előadása mennyire mérvadó. A, mi 17 éve harcolunk azért, hogy felügyelet alakuljon ki, de az adminisztráció nagyon ellenséges. Wickford úr előadása azzal végződött, hogy szélesíteni és mélyíteni kéne a felügyeleti tevékenységet. Én is a felügyeletről fogok beszélni, de ne felejtsék el, hogyha amit ö, mi tárgyalunk, ö, Szóval gyakorlatilag nem a felügyelettel van probléma, hanem a joggal, a jogrendel. Három dolog köré szeretném csoportosítani a mondani valamat. Milyen programokról van szó, mire emlékeztet minket ez a tömeges lehallgatás, amely gyakorlatilag a tenger alatti kábeleket fúrja meg, ha úgy tetszik, és bárhonnan bárhova tartó adatforgalma csapolja meg. Ugye múlt héten derült ki, hogy a GSHQ is hatalmas lehallgatási programot folytatott eh, a Google és Yahoo oldalainak felhasználásával, pontosabban nem az oldalak, hanem az adatközpontok megcsapolásával eh, Van egy ilyen típusú tömeges lehallgatása A második ö, témakör az az, hogy milyenek a technikai, biztonsági és lehallgató rendszerek általában. Ezek ö, hogyan ö, rakhatók manapság már hálózatba gyakorlatilag a felhasználó ö, érdekeivel ellentétes módon. A harmadik téma, amiről beszélnek arra pedig, hogy milyen biztonsági normák léteznek, és szerintem ezzel van a legtöbb gond, még akkor is, hogyha sikerülne a jogszabályokat megváltoztatni, a normákat, amelyekre alapul a titkosítás, lehallgatás, folyamatosan az NSA felügyeli, feltöri, maga alkotja és ez mindig ki fog csúszni bármilyen felügyelet alól, hiszen ez a technológiai fejlődésből adódó szabotás, amely a világ nagy cégeinek biztonsági protokolljait bekerülve jut adatokhoz. Nos, ö, személyes, szakszerű és kereskedelem szempontjából is fontos a felügyelet. Tegnap Tamburner's lee ö, leszögezte, hogy ezek a most zajló programok nem csak botrányosak, hanem értelmetlenek is ezek a tömeges adatgyűjtéses programok. Ami az Egyesült Királyságot illeti most, az egyik első lépésünk az volt, amikor elkezdtük a munkánkat, hogy a börtönprogram kapcsán bepereltük a kormányt, és nagyon egyszerű kérdést tettünk fel, hogy milyen jogi alapon indította a kormány ezt a programot. A, az ország legjobb jogászait gyűjtöttük össze, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen alapon vézi a GCHQ a tevékenységét. És kiderült, hogy még ekkora apparátussal és sem sikerült egy egyébként titkos bírósági eljárásban végére járni az ügynek. Nem akarok a bíróságra rossz fényt vetni, de maga GCHQ mondta ki, hogy őket nem lehet ellenőrizni. A történet második része éppen ezen a héten van kibontakozóban, hogy a cégek vonatkozásában mit kéne tudni. Jogos, hogy rájuk irányul most a figyelem a börtönprogram kapcsán is, de ez a tenger alatti kábel elhallgatásos dolog, ez nagyon érinti a, a cégeket is. Több levelet írtunk, például a gazdasági fejlesztés együttés tanácsnak, az OECD-nek, mert az OECD-nek feladata, hogy a vállalkozásokat felügyelje emberi jogi szabályok betartás tekintetében, és a Biotel, a Vodafone, a Verizon és a Level 3 cégeket vizsgáltuk, illetve megkérdeztük őket, hogy fordult-e hozzájuk a GCHQ, és ha igen, akkor amikor igen, akkor megkérdezték a GCHQ-tól, hogy milyen jogi alapon teszi ezt, ellenálltak-e, megfontolták-e, hogy milyen jogi opcióik vannak, és általában véve, ha bármely kormány valamilyen adathoz akar hozzáférni, olyan adathoz, amely nem én rendelkezem, hanem mások adatai vannak nálam, akkor nekem hogyan kell viselkedni? Ezt a kérdést próbáltuk körbejárni. Tehát például a Google szerverekhez mikor, milyen körülmények között férhet hozzá egy kormány. Harmadsorban pedig a titkosság, biztonság és a felügyelet viszonyáról beszélnék. Az Egyesült Királyságban ö, ö, azt látjuk, hogy monopóliuma van ezeknek a hírszolgálatoknak, hírszerző szolgálatoknak a tudás fölött. Az USA-ban ezt a House Intelligence Committee, amikor megkérdezte a titkosszolgálat igazgatóját, akkor gyakorlatilag barkóbáztak, még azt sem tudták, hogy mit lehet, mit szabad kérdezni de olyasmire nem is gondoltak még a, kivizsgáló bizottság tagjai sem, ami valójában történt. Tehát gyakorlatilag a parlamentek a világon mindenhol, még demokratikus országokban is le vannak maradva a valóságtól. Például az USA 84-es telekommunikációs törvénye lehetővé teszi a külügyi szolgálatnak, hogy adatokat rendeljen egy, egy telekommunikációs cégtől. Ez azóta is érvényben van. Tehát a külügyminiszter ezt a parlament kontrollja nélkül teheti meg az USA-ban, és 2000-ben megerősítette ezt egy újabb törvény, hogy a parlamentet nem kell még értesíteni sem ilyen esetben a 2012-es adatvédelmi törvényben is, a törvény mögött is az húzódik meg, hogy a kormány bármilyen adatot, bármilyen szolgálattól még külföldön is megrendelhet, anélkül, hogy erről a saját parlamentjét tájékoztatná. Tehát már a jogalkotás szintjén is kitöltetlen csekkeket kapnak a kormányok, hogy hogyan, mire használják fel a titkos szolgálatokat, és kiket vizsgál, felül, hallgatnak le, vagy figyelnek meg. Tehát az első lépés előtt van elrontva minden. Ezek után remélhetjük-e azt, hogy bármely parlament tényleg tudatában van annak, hogy milyen mértékű a lehallgatás. Egyáltalán tudatában van annak, hogy milyen kérdéseket kérdézzen, tegyen föl. Az USA-ban és az Egyesült Királyságban már nem lep meg a felügyelőbizottságot nálunk, hogy hogy a, a titkos szolgálatok gyakorlatilag kiátszák őket. Múlt héten derült ki például az alsóházban volt vita ugye erről a témáról, és véletlenül ö, került a ö, biztonsági bizottság elé, hogy a Snowden revelációk tükrében például ö, e, ö, előzetesen soha nem volt vita a parlamentben a börtönprogramról, csak miután a botrány kibokant. tehát senki nem tudott róla. Még a felügyelő bizottság sem, és csak Snowden óta tudjuk, hogy volt ilyen egyáltalán. Egy korábbi kormánytag és egyben a Nemzeti Biztonsági Tanács tagja nemrégiben a Guardiannak írt, és azt szögezte le, hogy az utóbbi két év során egyszer sem vitatták meg ezt a kérdést, még a kabinetben sem. Tehát a tempóra programról még a kabinetben sem volt nyílt vita. Ami pedig a kommunikációs adatokról szóló törvényt illeti, hát már elmondtam, hogy hol tartunk. Tehát gyakorlatilag a parlamentet eleve megkerülik. 2004-ben a kormány azt javasolta, hogy a GCHQ az Egyesült Királyság valamennyi internet szolgáltató adatához, adataihoz hozzáférhet, és akkor ezt azért végül sikerült letörni a jogalkotás szintjén. Nem került bele ez a szövegbe, de ezzel együtt, noha nem tett volna lehetőséget a jogszabály arra, hogy központi adatbázis jön létre az internet felhasználókról, ez gyakorlatban mégiscsak megvalósult. Létezett mindig is, és a GCHQ intenzíven építette ezt az adatbázist, miközben egyébként az erre vonatkozó szabályokat nem fogadta el a parlament. Tehát, ahogy Bigfoot úr is elmondta, új típusú garanciákra van szükség az engedélyezés területén, ha azt akarjuk, hogy jogállamban maradjunk a két legnagyobb titkosszolgálata a világnak a legkevesebb ellenőrzés nélkül működik, és eh, a felügyeleti modellek megbuktak. Gyakorlatilag nem a felügyelettel kell kezdeni a probléma megoldását, hanem a jogalkotással, az emberi jogok eh, modernkori védelmének új alapokra helyezésével. A civil szervezetek világszerte és számos sakértő összegyűlt már tavaly több ször is, hogy alkosson elveket, amelyek, elveket akarsan, amelyek az emberi alapjogokkal összhangban vannak. 13 ilyen alapelvet fogalmaztak meg. Svédország külügyminisztere múlt héten egy újabb ilyen ülést kezdeményezett, és még ez is nagyon ö, ö, szerény kezdeményezés, tehát erősebb demokratikus alapokra akarják helyezni a titkosszolgálati munkát. Ne legyen diszkriminatív, legyen jogszerű célja, konkrét célja, legyenek közös definíciók legalább egy országon belül arról, hogy mi mit jelent, ne legyen ö, aránytalan, ezeket soha nem tartotta be senki. Legyen bírósági engedélyhez kötött, a felség szabálya érvényesüljön, titokban ne legyen adatsere, legyen előre meghatározva a megfigyelés lehallgatás köre, mélysége, és legyen maga a szerzett információ kezelése is biztonságos, ne kerülhessen ki máshova a szerzett adat. Európában gyakorlatilag sehol nincsenek így összefoglalva ilyen szabályok a nemzetbiztonságokra vonatkozóan. Tehát látjuk, hogy vissza kell mennünk teljesen az alapokhoz, a, a jogállam alapjaihoz. Itt kell kezdeni, újra kezdeni a vitát, és akkor lehet majd újra felépíteni egy új felügyeleti rendszert, hogyha van mire alapozni jogilag nem lehet a jelenlegi rendszert működtetni, nincs értelme, fölösleges volna beszélni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Gus. Okay, we're going to... Köszönjük, Gus. Most következnek akkor a kérdések. Ányék előadóinkkal kezdjük. Koelyo úr fog a néppárt nevében, korai nevében kérdést feltenni. Mm, parancsoljon, Koelyo kollega. Köszönöm szépen, Claude. érdekes volt Big Fordulat hallgatni. A felügyelet kérdésében az én hazám és az Egyesült Királyság között óriási különbség a nálunk a kormányzat ilyen felhatalmazást nem adhat, miközben az Egyesült Királyságban a kormányzat több tagja, hanem is mindenki jelentkezik ezzel a hatáskörrel. Az ex post facto felügyelet roppant fontos, mert a fellépésnek csak egy, el, egy igen kis része esik a felügyelet alá. So I cannot uh, agree uh, more with you. Hát ennél jobban nem is érthetnék uh, ön egyet. Jogállamisággal kapcsolatos uh, kérdések vannak. hogyan beszélhetünk igazi parlamenti felügyeletről, hogyha a miniszterelnök nevezi ki őket, és nem a, a nem a parlament. Volt, hogy nem a miniszterelnök pártjából nevezte ki valakit felügyeleti helyre, Ebben az esetben igazi parlamenti felügyeletről beszélhetünk? A, a bírói felügyeletről, amikor beszélünk, amikor utólag elemzi a bíró, akkor a kormányzat választja ki, hogy melyik bíró tegye e, ezt meg. Ebben a két esetben hogyan is beszélhetnénk igazi e, parlamenti e, felügyeletről. Köszönjük! Carlos, egyébként a megszültéssel kapcsolatban nálunk, nálunk chair néven illetjük az elnököt, nem prezidentnek szólítjuk, hát elnök elnök ugyan, de angolul óriási a különbség, ezt csak úgy mondom. A, most a vendégeinkhez fordulok, tudnak-e reagálni erre a felvetésre? Thank you very much. Good question. Köszönöm, jó kérdések voltak ezek különösen Francia ország tárgyában a bírósági felügyelt működése, ahol a, vizsgáló vizsgálóbíró olyan jó, mű, olyan jó szerepelt. Ugyanakkor az ezt követő felügyeleti rendszer viszont nem feltétlenül működik ilyen jól, mint Nagy-Britanniában. ha kezdenünk kell a történetet, és nagyon fontos látni ezt, az európai emberjogi bíróság a Leanda ügyben néhány több évvel ezelőtt úgy döntött, azt mondta ki, hogy a hírszerzés nagyon bonyolult kérdéskör, nagyon nehéz leszabályozni is, és ha túlzottan leszabályozzák, akkor megakad, ez megakadályozhatja a hírszerző szolgálatok megfelelő működését, és ez a közbiztonságot veszélyeztetheti. Ilyen egyszerű a dolog. Az Európai Bíróság azt mondta ki, hogy a jogalkotáshoz, illetve feltéve, hogy minden, jog, minden döntést meghoznak, az egyes cselekvések szükségessége és arányossága tekintetében, illetve a megfelelő felügyelet tekintetében elégséges kell legyen ahhoz, hogy megengedje azt, hogy a hírszerző szervezetek a lehető legszabadabban működhessenek, olyan szabadon, ahogy kell, annak érdekében, hogy megvédjék a társadalmat, de megfelelő felügyelettel, nem szabad tehát a visszaélés határait átlépnük. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek abban, hogy a parlamenti felügyelet nem működik, mert hogy <clears throat> lemaradt, lemaradásban van, és a vizsgáló bírósági, bírósági rendszer sem működik, hiszen ez ex post módon minden, minden megtörténte után vizsgálódik, sokszor nagyon sok idővel utána, és így csak szelektív módon tud működni. Ha megfelelő felügyeletet akarnak berendezni, ahhoz az kell, hogy legyen a bíró mérlegelje a, a jogok egyensúlyát és a jogszerűséget, akkor, amikor a, a cselekvés történik. A bíró kell, hogy a mérleget a kezében tartsa, és rendkívül fontos ez a mérlegelési jog, mert ha a kól esetben ez megtörtént volna ez, a visszaélés kockázata drasztikusan csökkent volna. Ezt követően persze kell utólagos felügyelet is, és úgy gondolom, hogy ez parlamenti képviselők által választott képviselőkkel tegyék, illetve olyan bírósági tagok, akiket parlamenti képviselők választanak meg, és nem a miniszterelnök nevez ki így módon csökkenthető annak kockázata, hogy visszaélés történjen. Persze, varázsszer nincs, ám a visszaélések kockázatát minimumra kell csökkenteni, és szerintem a francia rendszer elfogadása nagyon független hát, felügyeleti háttérrendszerrel lehetővé tenni a hírszerző szolgálatok megfelelő működését, hogy megvédjenek bennünket, ám csökkenteni a visszaélések kockázatát. Absolutely. Uh, Csak nagyon röviden. A brit helyzet még, ha lehet, rosszabb, mint amit mondtak. A szakbizottság elnöke egy volt miniszter, aki korábban pont eh, ezekért eh, volt felelős, de nagyon büszkék magukra, mert idén változott a törvény, és eh, új hatáskörökkel bővült a kompetenciájuk. Ugyanakkor az új törvény értelmében is visszatartatnak bizonyos információkat a felügyeleti bizottságtól, de hát akkor hogyan lehet felügyelni, hogyha nem kapnak meg minden információt. Ami a bírák kinevezésével kapcsolatos, általában nagyon kevesen dolgoznak itt. Évente körülbelül 500 ezer ilyen igény érkezik, és egy apró kis hivatal foglalkozik ezekkel a kérésekkel. Túl kevesen vannak, nincsenek szakmai és emberi erőforrásaik megfelelőek ahhoz, hogy elvégezzek ezt az óriási és fontos munkát. A parlamenti felügyelet, és hogy miért nem működik ez igazán az Egyesült Királyságban. Nos, vagy már korábban is tudtak ezekről a megfigyelésekről, és semmit sem tettek, vagy nem tudtak róla. Nem tudom, hogy igazából melyik a rosszabb a kettő közül. Köszönöm szépen. Azt szeretném, ha Kölyő úr kérdésére kimerítőben válaszolnának, különösen Te David a politikus szerepére, ha valaki az MI5, MI6 jogi igazgatója volt, az sajátságos helyzetben van. Ezért kérdezném tőled, nekem az a benyomásom, hogy nagyon sok politikus mindenféle párt színeiben úgy gondolja, az a megfelelő, hogyha politikusok hatalmazzák fel a titkosszolgálatokat. És ezt a helyzetet nem reformálták meg az elmúlt évben. Holott úgy tűnik nagyon anakronisztikus, független attól, hogy te mit gondolsz a, a biztonság, illetve nyíltság közötti egyensúly érvétől. A francia nyílt rendszerre utaltál például. A kérdésem az, tekintettel arra, hogy ajánlást szeretnénk kidolgozni a jogi keret kulcsfontosságú témájában, amelyre vonatkozó javaslat született, vajon az-e a helyzet, hogy egyfajta inercia érvényesül? A jogrendszer nehezen moccan. Nálunk nem működik ez a vizsgálóbírói rendszer Nagy-Britanniában. senki sem javította a rendszert, ez régóta úgy áll, ahogy volt. Senki sem igyekszik megreformálni. Cameron professzor is itt van. Azt mondta, hogy a német meg a svéd rendszer kisebb ugyan, kisebb hírszerző szolgálatok működnek, de sokkal kompetensebb és átfogóbb felügyelet és jogi keret működik. Ez a, a dokumentum dokumentumban is rámutatunk, hogy mi a brit rendszer nem elég átfogó és nem elég kompetens. Lehet, hogy strukturális probléma is van itt, meg politikai is. Ön, mint, vagy te, mint volt igazgató, vagy hivatott megválaszolni, hogy tényleg olyan nehéz előre lépni? Ugye a politikusok nagyon nehezen vállalnak kockázatokat, és, és eszközölnek változásokat. Tehát a politikai kockázatot hajlandóak kell olyan elfogadni. Mi a benyomásod ezzel kapcsolatban tekintettel arra, hogy ez egyik olyan hírszerző szolgálat, amely eh, ezen vádak által úgy tűnik érintett? Good question. First of all, I'd like to... Köszönöm, jó kérdés. Először is szeretném elmondani, hogy igen, az ügynökségek integritása és a minisztereké igazából nem megkérdőjelezhető. Éveken keresztül dolgoztam velük együtt, és ezt közelről láttam, tapasztaltam. A hírszerzéssel kapcsolatos, eh, vagy a titkosszolgálati munkával kapcsolatos eh, munka sajátossága, hogy eh, fedhetetlennek kell lenniük, különben nem működik. Van, akiket meg kell téreszteni, félre kell vezetni, de egyébként már a felvételen is a, a fethetetlenség, a kikezdhetetlenség erkölcsileg az egyik legfontosabb előfeltétel. Ami a miniszterek és az igazságszolgáltatás összefüggését illeti, Leander eset miatt merült ez fel. vissza kell térni erre a kérdésre, és, és, és át kell gondolni. Leander elég világosan fogalmazott. Van egy laza keret, amin belül az arányosságnak működnie kellene. Az elektronikus megfigyelés beköszöntével azt mutatjuk, hogy ezt mindenki ez mindenkit meglepett. Az elmúlt öt évben eh, óriás rendetet kapott ez eh, a feladat, és mint az általában eh, mindig így van, a parlamenti képviselőknek kell egy pár év, mire igazán felmérik a helyzetet, megértik a problémát, annak súlyosságát, az Egyesült Királyságban szerintem világos mindenki számára, hogyha 13 különböző elv van, és a, a, a Cameron professzor által felvetett elveket próbáljuk követni, akkor az igazából megfojtja az ügynökségeket, és senki sem lesz védve. Mire van szükség? Arra, hogy egy, egy, egy potensebb, egy gyorsabb, hatékonyabb felügyelet legyen, és itt visszatérnék a francia példára. A vizsgálóbíró együttműködik ezekkel a hírszerző szervezetekkel, és így az arányosság a szükség szerinti alkalmazás ügyében azonnal dönthet, főként olyan ügyekben, illetve olyan ügyekben, amely eh, a magánadatok védelmét érinti. Hossein professzor úr szerintem helyesen megkérdőjelezte, eh, komolyan felépett, és a brit eh, parlamentet a vizsgáló bizottság elé citálta ez ügyben, hogyha veszít, vagy részben veszít, akkor az Európai Emberjogi Bíróságig viszi az ügyet, majd ott döntenek, és kétség sem férhet hozzá, hogy az Európai Bíróság a klassz ügyet megvizsgálja, és azt fogja mondani, hogy változott a helyzet, az nem működik, hogy a, a végrehajtó hatalom végzéseket adjon ki, és jóvá hagyja a megfigyelést, és hogy a parlamenti felügyelet nem működik, valamilyen bírósági felügyeletre van szükség, hogy pontosan mit fognak kitalálni erre, azt nem tudom, de gyanítom, hogy ez nagyban fog hasonlítani a jelenleg is működő francia rendszerre. Okay, the next one. Következő felszólulunk, Jan Albrecht. Köszönöm, és köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, szükség volt erre az eszmecserére, az önök tapasztalatának megismerésére, és azt is el szeretném mondani, hogy örülök annak, hogy most végre a Westminsterben is ö, elindult egy vizsgálat, remélhetően más nemzeti parlamentek is követik ezt a példát, és majd lépnek is, de le kell szögeznem, hogy szerintem nekünk is van itt bőven feladatunk, mert ami az angol titkosszolgálattal történt, annak sokkal nagyobb a hatásköre, hiszen a GCHR az sok európai országgal lojális együttműködésben végzi munkáját, és az alapvető jogi kárta, ami egyébként kötelező érvényű lenne az Egyesült Királyságra is, ezek szerint mégsem az. Köszönjük, hogy elmondták, hogy hogyan látják a helyzetet. Első kérdésem a RIPA törvényre vonatkozik, vagyis arra, ami ugye a jogi alapját adná az A.4-ben a Tempora programnak is. Örülnék, hogyha kifejtenék, hogy ha a ö, a 8.4-esre vonatkozó reparészt nem vették figyelembe, a, ö, akkor mi van? Mert ugye elvileg egy helyszínt és szemét kellene kijelölni. A 8.4.1-es pont alapján a tengerfenéken elhelyezett optikai kábeleket nem lehetne megcsapolni. Nem hatalmas kérdőjelez itt, amire még nincsen válasz. Illetve, hogyha valaki ezt mégis engedélyezi, akkor ez kiírja alá az angol külügyminiszter. Ö, és ha aláírja, akkor ez kit hatalmaz föl mire. Ön szerint a Tempora programot egyáltalán létre lehetett jogszerűen hozni? Ide tartozik az a kérdés is, hogy a feltárt információk elemzése során, ha pláne ha külső területről érkezik be az információ, nem EU területről, akkor a RIPA ö, parancs vagy megbízás alapján ezeket ugye hova lehet besorolni, mert itt sem az angol konkrét nemzetbiztonság nem sérült, sem az EU biztonságát nem fenyegette semmi közvetlenül. A tempora és a ripa témában a kérdésére az a válasz, hogy a ripa ügyében összehívott bíróság fog erről majd dönteni. És az emberi jogi bíróság is egyébként értesül. Ennyit tudok erről mondani. Hogy mikor adhat a külügyminiszter jó, ki ilyen parancsot vagy engedélyt a hírszerző szolgálatoknak. Igen, konkrét esetekben ez az eljárás is létezik, de más esetekben a rendőrség saját hatáskörben, nyilván magas szintű döntés alapján, de a saját hatáskörben a külügyminisztertől függetlenül is eljárhat. Gász jól írta le a problémát a képviselő úr, hogy mi volt nálunk a bíróságnál is a gond. Azt keressük, hogy egyáltalán milyen kereten belül lehet ezt vizsgálni, és hogy kiadhat ilyen parancsot ki. Ami a biztonsági bizottság munkáját illeti, amikor a börtönprogram részletei és a tempora program részletei kiderültek, akkor folyamatosan oda jutottunk, hogy nem tudjuk, hogy mi a jogalap. A 94-es szabályokat ők az ő interpretációjuk szerint lehet értelmezni, az emberi jogok érvényesülésén belül szerintünk nem, és tart a vita. Itt már nagyon elvi jellegű egyébként ez a vita. Jogos-e például, hogy különbséget tegyen a belső és külső kommunikáció között. Az amerikai ö, USA állampolgárok és nem USA állampolgárok között, ott élő idegenek vagy állampolgárok között, vagy politikai és gazdasági jellegű célú kémkedés között. Ma már ezeket a határokat nem lehet meghúzni jól. A REPA ezt mutatja, hogy gyakorlatilag csak a ti és a mi létezik, és ez tetszőlegesen tágítható ez a kör. Köszönöm szépen a szót. Az amerikaiak és nem amerikai közötti különbségtétel most a washingtoni utunk során is felmerült. Köszönöm, hogy nagyon nyíltan beszéltek hozzánk. Ezt nagyra értékelem. Még akkor is, hogyha sem a téma, sem a künti időjárás nem túl optimizmusra gerjesztő. Igen valóban a mélyénél, a gyökerénél kéne megragadni a problémát a jogalapnál. Önök tehát vizsgálták a kérdést, és nem találtak jogalapot. Tehát gyakorlatilag nem lehet jogalapot adni ezeknek a megfigyeléseknek, inkább joghézagokra épülnek inkább, mint jogra. Folyamatosan becsapják, kikerülik a parlamenti kontrollt, és ön szerint a jogállamot kéne alapjaiból újra felépíteni. De hát akkor ezt hol lehet elkezdeni ön szerint? Konkrétabban. Mivel kezdjük ezt a munkát? Hogyan lehet újra helyreállítani a jogállamiságot, ahogyan fogalmaz? Melyek a sarokpontjai ennek? Aztán jó lenne a polgárokról is beszélni néha, azokról az ártatlan polgárokról, akik ki vannak téve mindennek. Mit mondhatunk a polgároknak? Mit ajánl nekünk, hogy ha önök is tehetetlenek, akkor mi mit tehetnénk és mit mondhatnánk? Nyilván nem túl optimista a végkicsengés, de azért valami ajánlást várnánk Amint tudják, nálunk az NSU, a felügyelő bizottsága a titkosszolgálatoknak, és Németországban is kiderült, hogy az alkotmány mert nálunk is sok baj van. Sok mindent fölöslegesen felnyegetésként definiáltak a rendszereink, amelyek valójában nem voltak azok és nem azokat figyelték meg, akiket kellett volna, akiket kellett volna, azokat nem figyelték meg. Tehát eh, igen, nagyon lényeges kérdés, hogy mi az, mit jelent az, hogy fenyegetés. És világos az is, hogy eh, nagyon sok minden történik bírósági engedély nélkül, mit lehet ezzel szemben lépni. Thanks, Cornelia. And first to... Köszönöm, Cornelia. Először David, aztán Giz kap szót, hogy válaszoljon. Köszönöm. Attól tartok ajánlások tekintetében nem mondhatok sokkal többet, mint az, hogy elmondom, hogy látom a jövőt. Ami a kockázatot illeti, ezt nyilvánvalóan a hírszerző elemzés kell meghatározom magában a hírszerző ügynökségben. Hogy aztán mit tesznek a kockázat kezelésére, az egy általuk megfogalmazott kérésben fogalmazódik meg, a vizsgáló bírónak benyújtva az én ajánlásom szerint, hogy milyen vizsgálódást végezhetnek, milyen informátorokat alkalmazhatnak, és a vizsgáló bíró egyens kell, hogy mérlegeljen az állam és az egyén jogai között, illetve az alkalmazandó módszerek legalitását illetően. És hogy vajon kockázat, tehát csökkenti-e a e döntés a visszaélésnek. We need a comprehensive... Átfogó megfigyelési törvényre van szükség. Vannak jelenleg egyes országokban egy hibrid jogszabályok, a kormányok által való követelések megfelelően Nagy-Britanniában például van e, olyan jogszabály, amely révén a kormány hozzáférhet az internetforgalomhoz, aztán vannak más jogszabályok Amerikában is, ahol a kormány akart hozzáférni. Tehát általában, hogy vagy adatokat visszatarthatja, ez a kormány kívánalmait követelik ezek a jogszabályok. Az nem jó, hogyha a kormány kiíri, határozza meg, milyen jogszabály jön létre az adatgyűjtés tekintetében és ez nem fogja tiltani a, a, a tömeges előgyűjtést. Én nem látom be egyébként, hogyan lehet összeegyeztetni egyáltalán a tömeges előgyűjtést az emberi jogokkal. Meg kell vizsgáljuk azt is, hogy a technológiával, meg a biztonsági normákba hogy lehet beleavatkozni, meg a protokoll eh, rendszerekbe. Ez hihetetlen dolog az, hogy a hírszerző ügynökségek belenyúlkálnak azokba a biztonsági protokollokba, amelyek révén az ügyeinket, a mindennapi ügyeinket kell, hogy folytassuk, és amelyek ezt szabályozzák. Optimista vagyok. Őszintén mondom, a gond, hiszem, hogy javulnak majd a dolgok. Mert ha a brit hírszerzés ezt megtehettek korábban, amikor a telegraf üzeneteket, a távirat üzeneteket elolvasgatták, a legtöbb kormány is tele, távirattal kommunikált. Ma az emberek használják az internetet határon átnyúló módon, és a vállalatok biztosítják azt, hogy a, ez, a, ez a kommunikáció biztonságos, és az emberek bízzanak ebben. Így módon ezért olyan fontos, hogy a lee és az Engineering Task Force olyan fontos, és ezért olyan fontos, hogy a műszaki szakemberek, meg az érintett vállalatok, mert ők fogják meghatározni, hogy meg tudják-e akadályozni azt, hogy belenyúljanak a rendszereinkbe. Úgyhogy velük kell együttműködjenek, hogy ezt garantálják. Very quick point. Csak nagyon röviden és velősen nem szabad elfelejteni azt a tényt, hogy a terroristák, a szervezett bűnözők a legfejlettebb kommunikációs eszközökhöz, az úgynevezett az internet sötét oldalához hozzáférnek, ezeket tudják használni, illetve az államtitkait is fel tudják deríteni a hackerek. hogy ezzel fel akarunk lépni, és tudjuk, hogy ehhez az kell, hogy a hírszerzést kiterjesszük, akkor bizony ennek a kockázata fennáll. Hát ez egy újabb érdekes feldobott ötlet volt. Anna Gomes következik. Köszönöm. Szenni úr kifejtette, hogy arról van egy szó, hogy újra kell bevezessük a, a jogállamiságot. Mielőtt a felügyelet javulhatna. Itt a jogállamiságról van szó, a demokrációról. Arról bizony, hiszen úgy érzem, a demokrácia borzasztó perverziója történhet, egyfajta van készülőben, ha nem garantáljuk azt, hogy visszatérünk a jogállamiság talajára, és működő demokratikus felügyelet lép életbe. És ez nem nagyon működik sehol. Kezdjük a sort Egyesült Államokkal. Múlt héten, amikor ott jártunk, megkérdeztem Mike Roger, a, a, aki a kongresszusi vizsgálóbizottságot vezette. Jó, ha az elnök nem tudta, akkor ki tudta? A bizottság tudott róla? Nem válaszolt. Nem tudom, hogy tudott-e róla, és sem akarta megmondani, vagy nem tudta. És ez meg azt jelenteni, hogy hát, hogyha a nagy testvér elszabadult a láncairól. Úgyhogy több tárgyalóféltől megkérdeztük, mi lesz a következő lépés, hogy az NSZ zsarolja az elnököt? Mi a kérdése annak, kérdezi az elnök. Nagy-Britannia esetében. Ehhez kapcsolódóan. Ön azt mondta, hogy Bush elnök megszegte a Pfizer ítéletet, aztán, és ez tovább hígult ez, ez, ez a rendelkezés. Tudnám mondani valakit, aki ismer, akit ismer, akit elfogtak a Pfizer jogszabály megsértése kapcsán. Volt egy ilyen helyzet, eh, ahol elfogtak. Tehát aki, valaki áldozatává vált-e ennek a manipulációnak? amelyre belenyúltak a jelenlegi rendszerbe. És el tud-e képzelni e, azon együttműködés alapján, Nagy-Britanniában való együttműködés alapján ilyet? Nagy-Britannia az Egyesült Államokkal kötött megállapodásai keretében együttműködik egy olyan rendszerrel, amely elszabadult nyilvánvalóan. Nem a brit rendszer szabadult el, hanem az amerikai. Ezzel azt mondom. Aztán a brit rendszer kapcsán feltételezhetjük azt, hogy például a belgakom cég lehallgatása, vagy meghekkelése kapcsán. Ezt egy Hugh brit miniszteri felhatalmazással tette? Hallgatta le a brit szolgálat? A adott adatforgalmát? Vagy a, brit a berlini ö, brit nagykövetség Berlinben elektronikus kémkedést folytatta a tetőn elhelyezett eszközökkel? Ezt a illetékes brit miniszter jóváhagyásával gyűjt, kémkedik Berlinben a brit követség? Tehát van, Nagy-Britanniában van valaki, aki felelős ezért, ahol megáll a dolog? mert Amerik ahogy Amerikában ez nem látszik, ugye. Aztán a, a más ügynökségekkel való együttműködés Európában, európai országok közötti ügynökségek együttműködésében. Nagyon céltartóak a rendszerek, Carlos Coelho is említette saját hazámat ezzel kapcsolatban. És itt nagyon könnyen visszaélések történhetnek. Mi az önök tapasztalata? Van-e bármi módja annak, ha egy cselekvésekkel, amely nemzetközi együttműködést is érint, nem csak Amerikával, de más európai ügynökségek között is, vagy akár Európán kívüli ügynökségek, szolgálatokat is belevonva ebbe a körbe. Milyen rendszer működik arra nézvés, hogy az biztosítsa, hogy ez az elemi szabály, a jogállamiság tekintetében ne sérüljön. Például abban az esetben, amikor az a, ez a, az a, a brazil állampolgár, aki a Guardian újságírójának partnere volt, el tudja képzelni, hogy volt együttműködés a brit és a brazil szolgálatok között ebben az ügyben. Ki rendelte el a, a, a letartóztását a személynek? A, a miniszter? a rendőrfőnök, a, a szolgálat vezetője, egy bíró. I'm <laughs> Nem tudom, hogy lehet-e ezekre a kérdésekre mind válaszolni, de biztos, hogy van köztük sok lényeges is, és ha megteszi ezt, hogy mégis válaszol, és esetleg ezt egybeköti egy zárszóval, akkor azt nagyon megköszönném. Mindkettőjükhöz mondom, és akkor utána lezárom ezt a napirendi pontot. Köszönjük a kérdéseket, Anna. Nem tudom megválaszolni. Egyik kérdését sem, mert nem tudom a tényeket. hogy a bírósági határozatot felülírta-e valaki. Igen, a 2008-as törvény végül is ö, helyre állította azt, amit korábban ugye az elnök elkövetett. Tehát volt ilyen ö, elnöki fölülírás. Ami a többi kérdést illeti, hogy mi történt itt valójában, exponenciálisan megnőtt mind a fenyegetés, mind pedig a gyűjtött információk köre és mérete, volumene. Illetve a lokátor képernyőn megjelenő személyek száma. A világ valamennyi parlamentje, és mi is azért ültünk itt ma össze, látják, hogy kéne valami jobb módszer, jobb ellenőrzési keret az óriási adatprofilírozás kapcsán. Véleményem szerint a felügyelet önmagában nem oldja meg ezt a problémát. Mert a fő probléma az, hogy exponenciális a fejlődés, és lehetetlen exponenciálisan fejleszteni a felügyeletet is. És nem lehet újabb szabályok alkotásával sem igazán lényegében tenni valamit. Ezért én is úgy gondolom, hogy az alapelvekhez kell visszatérnünk, az arányossághoz, a szükségességhez, és legalább valamennyi átláthatósághoz már a jogalkotás szintjén, utána létre kell hozni egy jogi, bírósági, szakmai, parlamenti felügyeletet független testület formájában, és miközben a titkosszolgálatok végül is minket védedek, másfelől így lehet nem megszüntetni, de lecsökkenteni az abúzusok számát. Nagyon jók voltak ezek a kérdések, és nem akarom visszadobni őket, de nem tudom én sem a választ. Nem tudom, hogy például egy másik ország infrastruktúrájába való beavatkozást hogyan lehet egyáltalán szabályozni. Itt van az az egész SWIFT, SWIFT téma, értesítési kötelezettséggel, stb., de nem tudom, nem látom, nem látom, hogy ez hogy fog működni. A 90-es években arról beszéltünk, hogy az internet miatt most már kéne valamit csinálni, most már ott tartunk, hogy a kormányokkal szemben kéne csinálni valamit, vagy a Facebook mantrával szemben csinálni valamit. Egyre több, egyre nagyobb a kihívás, le vagyunk maradva. Gyakorlatilag minden ilyen szolgálat kiindulhat abból, hogy nem kapják el, ha elkapják, akkor kimassa őket majd valaki egy parlamenti vizsgálóbizottságnál. Hogy az USA-ban kitettek felelőssé azért, ami történt? Vélemény szerintem a, a Fires Amendment act a Protect America act a legrosszabb döntést választották. Arra kényszeríték a amerikai cégeket, hogy együttműködjenek az állammal, így aztán a cégek ellen sem lehet bírósági eljárást indítani, hiszen mindig mondhatják, hogy ők jogi alapon a kormányjal szembeni kötelezettségük alapján teszik, amit tesznek. Ezt a gyakorlatot le kell állatani. És még azt is garantálni kéne, hogy önkéntes együttműködéssel legyen a kormányjal, kormányokkal. A SWIFT még ebből indult ki. De a de facto gyakorlat már ez előtt rohan, és az új mantra most a kormányok és cégek közötti kapcsolatrendszerben, a kormányok azt mondják, hogy működjetek velünk együtt, majd csinálunk nektek való jogszabályokat, és ha ellenálltok, akkor is megcsináljuk, csak másokkal. Sőt, megcsapoljuk a kábeleiteket, ellopjuk az adataitokat, ha ezt nem önként adjátok át. A börtönprogramban a Google adat központjait hekkelték meg. Úgyhogy nem vagyok optimista. Köszönöm szépen most, hogy kezdjünk a téma vége felé érni, és az Incen képviselőjét is meghallottuk, annak az igazgatóját modellőt, És most az Egyesült Királyság szakértőivel egyeztettünk. Az MI5, MI6 ügyében nyilván nem tudnak jogi részletekbe bocsátkozni, de azért amit elmondtak, az nagyon hasznos volt, és köszönjük, hogy a Privacy International is képviseltette magát. Nagyon hasznosnak találtam, értékeltem a mai eszmecserét. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Maratoni ülésünknek még nincs végére, reggel kilenckor kezdtük, nem értünk a végére. Folytatnunk kell még a munkát, a négyes munkacsoport feladataival. Ez már nem zárt ülés lesz, csak hogy mindenki tudja. Tehát innentől kezdve nyilvános az ülésünk. Az EU-USA transatlanti együttműködés lesz a téma. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Colleagues, we very, very conscious of your time. Nagyon szorít bennünket az idő. Mindenki kitüntetést érdemel, aki itt maradt. Itt a kemény mag maradt már csak itt. A szakbizottság legelszántabb tagjai. Fantasztikus így együtt lenni. Még öt percet nyertünk is. Ez tehát a nem zárt ülés az EU-amerikai transatlanti szakértői csoport beszámolója. Ez az utolsó szakasza az ülésünknek. Nimitz és Pribik urak fognak beszámolni. Mikor a legutóbbi forduló? Éppen tegnap volt a legutóbbi megbeszélés, igen. Megadom a szót. De tudom, hogy többeknek el kell menni, el kell érni a vonatot, úgyhogy az időt tartanunk kell, ez az én feladatom. Úgyhogy haladjunk gyorsan. Van egy óránk? Őt ne is kérdezzük. Tehát haladjunk, haladjunk. Antal mindig azt mondja, van elég idő, szép nyugodtan csak. De hát én inkább másképp, inkább gyorsabban haladnék egy kicsit. Tehát. Pikpak haladjunk. Paul, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Tegnap ismét találkoztunk harmadik alkalommal az Egyesült Államokkal tartó delegáció körében. Ezt az ülést már másfél hete terveztük, meg terveztük Washingtonban, ám tekintettel a, a lezárásra, illetve újabb fejleményekre az amerikaiak kérték, hogy halasszuk el, megállapodtunk ebben, rendben elhalasztjuk, ám akkor Brüsszelben lesz, és nem Washingtonban az ülés az amerikai delegáció. Bruce Schwartz, az igazságügyi minisztérium helyettes államtitkára vezette, és Robert Litt, aki a Nemzeti Írszerzés főhivatalnoka a Fehérházban, és a szerzője vagy szerkesztője a, a, az amerikai titkosszolgálatokkal foglalkozott jogalkotásnak nagyon gyakran ítézi a sajtó, őt, ő az a, őt idézik aként, mint aki az amerikai kormányt képviseli a kongresszusi meghallgatásokon, és általában a, a közvélemény szemében. A eszmecsere egy széles körű kérdés katalógus alapján történt, folyt, amely lefette a 7.2-es pontját a Pfizer törvénynek, illetve a 15-ös szakaszát. Adatátadási módszertanok, a kormánynak adatadó adatok, a begyűjtött vagy bekért adatok felhasználása, adatok visszatartása és elosztása, regionális elérés, mennyiségi indikátorok a programok hatásairól, az európai rakra gyakorolt hatásokról, és egy külön szekció az 1-2-3-3-3-as végrehajtási pont tekintetében, illetve a jogi alapok vonatkozásában is végül az, hogy a magánvállalkozók információinak átadására vonatkozó szabályok. Általában annyi elmondható, hogy a megbeszélések konstruktívabb légkörben folytak, mint korábban. Az ülés előtt e héten Eric Holder, amerikai főügyész úgy nyilatkozott, hogy az amerikai kormány figyelembe veszi az európaiak magánszféra aggájait, amikor megvizsgálja az amerikai szervek gyakorlatát, és felülvizsgálja azt. Ez egyfajta új nyitottság az európai aggályok felé. Ez érezhető volt a légkörben, az ülés során is. Tegnap az amerikai delegáció tudatta velünk, hogy nagyon gyorsan haladnak a dolgok Amerikában, és az amerikai kormány, meg a P-Club és a Review Group, melyet Obama elnök állított fel a professzor vezetésével, hálás volt azért az inputért, és öt gondolatokért, amelyek értékelik az amerikai joggyakorlatot, és amelyek révén az jobban figyelembe veheti az alapjogokat és az adatvédelem. Robert Litt, aki nem eh, hivatal vezetője, feltett kérdéseket adatok felhasználását tekintetében, illetve hozadott érték és hatás tekintetében, aztán Schwarz a az igazságügyi minisztérium helyettes államtitkára az adatvisszatartás és átadás ügyében nyilatkozott. Kért, kaptunk tisztázásokat, ha nagyon hasznos tisztázásokat. Ám sem olyat nem hallottunk, ami ne volna a közvéleményet is, mert és a tömeges, ugye bulk collection adatgyűjtés Európában témájában, illetve az európai állampolgárok számát illető kérdésünkre nem kaptunk választ. Egyes pontokban 6-7 pontban az amerikai delegáció azt ígérte, hogy visszatér még erre, megvizsgálja, hogy milyen választ adhat ezekre. Egy példával, hogy éljek, az amerikai törvények alapján az amerikai kormány kötelezően jelent évente arról, hogy hány amerikai állampolgára utaltak jelentésekben. a jelentésekben, melyeket megfigyelések alapján készítettek és beterjesztettek az, az elnök kihivatalnak, vagy más kormányszerveknek. Mi azt kértük, hogy hát lehetne esetleg egy számadatot adni arról is, hogy hány európai állampolgára utaltak ilyen jelentésekben. Ha már azt publikálják, hány amerikaiára utaltak, talán legalább utaltanak arra, hogy milyen gyakran érint európaiakat a vizsgálat. Persze egy már visszalépés volt a kezdeti kérdésünktől, amikor azt kértük, hogy hány európai telefonszámot tartanak nyilván a fajza törvény alapján. Ezekre nem kaptunk választ. Az amerikai fél rövid áttekintést nyújtott a jelenlegi reformvitáról, törvény jogalkotási reformról, a jelenleg fennforgó javaslatokról, például a az amerikai állampolgárok magánszféra védelméről, ugyanakkor azt is kifejtették, hogy nem amerikai személyekre vonatkozóan, és különösen az európaiak magánszféra védelmét is szem előtt tartják, kifejtették ezenbeli igényeiket, és jó volt hallani azt, hogy a parlamenti, az Európai Parlamenti Delegáció és az alelnök látogatása hatással volt a P Club működésére, ez mindenképpen helyén való és pozitív. A Peter Szaja felügyeleti tanács elé, tanácsra is jól lenne, ha ilyen hatással lenne mindez. Az elnökség egy közös jelentést is elkészített, amelyet akkor ebben elé terjesztünk a megfelelő időben. Köszönöm. és a kérdésük szívesen válaszolunk. Piridó úr, Pribe úr hozzátenne valamit? Nem. Nem, köszönöm szépen, akkor az érintett szakmai klub beterjesztéssel szolgált. Négy voltak, négy képviselő volt jelen delegációban, és a jelentést a szakbizottság elé terjesztjük, meg az AFET elé is némi késéssel, nem ezen a héten. Találkoztunk az elnöki review gruppal is. A képviselő is ott volt tegnap az ülésen, amiről az imént beszámolt. Nem egy úr. Tehát, Carlos, kívánsz Axel nevében kérdezni a néppárt részéről? Nem? Akkor Jan, te esetleg kérdéssel, mint árnyék előadó? Köszönjük ezt a érdekes beszámolót. Igazából egy kérdésem lenne mindösszesen önhöz. Miután befejezték ezt a munkát, és a hallottakat figyelembe véve további lépéseket kívánnak-e tenni e, ez ügyben. E, a nemzetbiztonságon belül vagy kívül, legalábbis az Európában vagy Amerikában e, folytatott megfigyelést illeti. Gyűjtsük össze a kérdéseket, talán úgy gyorsabban haladunk, Emilia. Következő kérdést felteszed? Dank. Köszönöm szépen. Körülbelül azt kaptuk, amit vártunk, ahogyan ezt elmondta, és ezzel együtt elfogadom, amit mond, de meg kell, hogy állapítsam, hogy nem lehet tudni akkor ezek szerint, hogy hány európait figyeltek meg. Az amerikai fél elfogadja, hogy az európaiaknak van valami baja, jó, nagyszerű, de lenne egy általános kérdésem. Önök mit várnak ettől a szakmai munkacsoporttal egyáltalán. Mi lesz ennek a folytatása? Ennyi volt? Kicsit provokatívan kérdezek nyilván, de azért, mert fogalmunk sincs, hogy hova lehet eljutni, és amit mondtak, az alapján meg még kevésbé tudjuk. Tehát valahogy ez a válasz nem kielégítő a tekintetben, hogy a transatlanti partnerünk mit akar és mire hajlandó. Anna, you're next. Anna, a következő kérdés feltevő. A washingtoni múltedi látogatásunkból valahogy az a benyomásom alakult ki, hogy az aggodalmaink nem találtak süket fülekre, és értették, hogy ezeket a kérdéseket meg kell oldani még hozzá úgy, hogy a TTIP tárgyalásokra ez ne legyen negatív hatással, főként, hogy ez a digitális gazdasághoz kapcsolódik, így remélhetőleg felgyorsulhatnak a dolgok, jobban tudnak figyelni erre, és odafigyelni a kéréseinkre, kérdéseinkre. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy a nőenszok ellenére bizonyos mértékben elutasító volt velünk szemben. A másik fél az európai polgárok, akik valahogy ebben a, ezen a hálón fennakadtak, bár voltak olyanok, nem sokan, akik pozitívan viszonyultak ehhez, és azt mondták, hogy a mi tapasztalatainkból szeretnének tanulni. A külügyminisztériumban viszont elég határozottan az volt az álláspont, hogy szó sincs róla, hogyha az európaiak megkapnák ezt akkor az afgánok is kopogtatnának afgánok is emberek, de hát valahogy Amerikában nem mindig így látják ezeket a dolgokat. Ön hogyan vélekedik ez ügyben? You Nur ganz kurz. Nagyon röviden csak. Tekintettel a sok jelentésre, mely befutott hozzánk. És a sok hozzászóláshoz, illetve bejelentéshez, amely nagyon nehezen áttekinthető, eszembe jut egy német közmondás, mi szerint jó a bizalom, de jobb, ha ellenőrizzük a dolgokat. Éppen az ellenőrzés kérdésében viszont nagyon nehéz a dolgunk, hiszen nem tudjuk milyen mechanizmusok, illetve vizsgálódások történnek, azon kevés szakértő részéről, amelyel bírunk, és, és miért biztosítja azt, hogy a jövőben másképpen járnak majd el, mint most. Ma és holnap beszélünk arról, beszéltünk, hogy mekkora az NSA költségvetése évente 7 milliárd dollár vagy euró, szinte mindegy, és 37 ezer közvetlen munkatársa van, alkalmazottja az nsz nek Nyilván nem fog holnap, már, már holnapra változni a költségvetés, meg nem fogják elbocsátani ezen alkalmazottak seregét. Kérdés, hogy milyen mechanizmus van a kezünkben ahhoz, hogy más eredményre jussunk, mint ami most jellemzi a helyzetet. És egy kérdés is volna, amely a provokációként érzékelhető. Az Európai Bizottság képviselője nem válaszolt erre, mert nem is bír hatáskörül erre, de miért ne lehetne az Európai Unió részéről, a tanács részéről például a TTIP megállapodást addig jegelni, amíg nem kapunk megfelelő tisztázást ezekben a kérdésekben. Ez egy elég erőteljes, végre világos jelzés van a részünkről. Just a final question. Köszönöm, Birgit. Nekem is lenne egy záró kérdésem. Publicis ott volt tegnap ülésen. transatlanti munkacsoportban hosszasan egyeztettünk Washingtonban, és ő is a, a részt vett ezen az ülésen a Capitol Hill-en, és feltettük a kérdést, hogy ezt hosszabb távú stratégia részét képezi ez, hogy az NSZ most már beszél arról, hogy nyilvánosság előtt, hogy pontosan mit csinál, Változik tehát a stratégia, vajon? Úgy éreztük, hogy ez csak egy átmeneti dolog, de az uniós helyzettel kapcsolatban is beszéltek a tömeges megfigyelések és a vádak tekintetében. Lehet, hogy nem, tudsz erre, nem tud erre válaszolni, de ön szerint a transatlanti munkacsoportban milyen érzés alakult, merre halad ez a stratégia? Fontos ez a stratégia, mert olyan visszautasítások, cáfolatok is szerepelnek benne, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mit tesznek az uniós kormányok, például. Tehát jó lenne egy kicsit érezni, hogy hogy, hogy, hogy alakulnak a dolgok. And I know the commissioner has been asked about this, and Um, and then just a final formal thing. És végezetül formálisan mikor készül el a, a, a jelentés végső formájában? Tehát ez csak egy formalitásokra rákérdezve teszem fel ezt a kérdést. Lássuk először is, hogy mi a következő lépés. Azt hiszem elmondhatom, hogy a legfontosabb lépés a rendelet elfogadása hiszen az NSA szemmel az első számú információforrás az nem más, mint a magáncégek, ezért erre vonatkozó szabályt kell elfogadni. Ez az első számú prioritás. A munkacsoporttal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy a munkacsoport mandátuma legalábbis a Koreper által ez ügyben elfogadott szöveg azt mondja, hogy majd beszámol a munkacsoport, és akkor hoznak további döntéseket. Mert meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és aztán eldől, hogy ez a munkacsoport folytatja a munkáját, avagy sem. Hét további kérdéssel tért haza az a USA küldöttség. Ezekkel kell foglalkoznunk, mielőtt a az soros elnökséggel együttműködő véglegesíteni tudnánk ezt a közös jelentést. Remélem, hogy ez még az év vége előtt elkészül, ez a jelentés egyébként. Ugyanez igaz az ügyben, hogy az Európai Bizottság ezeket a tényeket hogyan értékeli, illetve a Safe Harbor eh, ügyben hogyan látjuk a helyzetet. Ezek várható további lépések tehát. Ne felejtsük, hogy az igazság, belős igazságügyminiszterek eh, csúcs találkozója is közeledik. Eh, Rikolderre találkozik a főképviselő eh, november 28-án, ez fontos mérföldkő. Szerintem nem csak a TTIP-et kell vizsgálni, hanem azt is látni kell, hogy a PNR, a TFTP megállapodások is voltak, vannak egyéb megállapodásaink is Amerika. Szerintem ez a tényfeltáró párbeszéd hozzásegít minket ahhoz, hogy megértessük a tárgyaló partnereinkkel, a másik oldalon, hogy minden, amit teszünk, legyen az megállapodás formájában, vagy más formájában, az bizalmon alapul, és hogy számunkra nagyon fontos újra lefektetni a bizalom alapjait, például gazdasági ügyekben, vagy az emberek bízhatnak-e az internetben, használják-e a, a, a szolgáltatásokat, vagy az interneten, vagy sem, mert esetleg aggódnak az adatok biztonsága miatt. Claude, hogyha azt kérdezett tőlem, hogy ez az új, az NSA új nyitása, ez, ez hova vezet, és azt mondhatom, hogy kontaktcsoporttal és ház képviselőivel folytatott tárgyalások során megedettünk egy-két dolgot. Például azt, hogy a több átláthatóság az jó dolog, de nem elég a bizalom helyreállításához. Jó tudni, hogyha az ember után kémkednek, de attól még nem bízunk a másikban. Csak azért, mert tudjuk, hogy kémkedik utánunk, és ettől még nem fogunk bízni a digitális világban, az internetben. Másodszorban nagyon fontos azon dolgozni, hogy tudjuk, lássuk, értsük, hogy mit, milyen célból gyűjtenek milyen adatokat, bármiféle olyan lépés, ami a nagyon általános adatgyűjtés irányából elmozdítja ezt a folyamatot, azt meg kell előzni, hogyha valóban bizalmi légkört kívánunk teremteni, és bizony már az adatgyűjtést is szabályozni kell, nem elég az, hogyha csak az adatok későbbi felhasználását próbáljuk szabályozni. Úgy tűnt számomra, hogy Amerikában mindig az adatok felhasználását helyezik előtérbe, az adatgyűjtés pedig hát számukra nem annyira releváns az európai alapjogai és adatvédelmi jogszabályok szempontjából a polgárok védelme az adatgyűjtéssel, illetve annak szabályozásával kezdődik. Teljesen más a terminológia más a definíció. Számukra az adatgyűjtés ott kezdődik, amikor már elemz, az, az elemzők elé, elé kerül az adat, nálunk pedig már amikor begyűjtik, először bármi köze van az államnak a magánadatokhoz, már az is oda tartozik. Transatlantic cables and so on. Collection is the first thing where work has to be done. Az adatgyűjtés az első, ahol valamit tennünk kell, aztán majd a, átérhetünk arra a kérdésre, hogy hogy ezt hogyan használják, illetve milyen joggal lehet hozzáférni, hogyan törlik, mennyi ideig tartják, eh, meg őrzik meg az edeket, illetve milyen eh, bírósági, milyen jogorvoslat létezik. Igen, a jogorvoslat kérdése jó, hogy ez felmerül. A, az alelnökünk is felvetette ezt a tárgyalások keretében. A rendvédelmi adatcsere eh, keretében ezt felvetette ezt. Az a helyzet, hogy az Európába jövő amerikaiak teljesen hozzáférnek, teljes mértékű jogorvoslatot kapnak, mert a ember, emberi jog, nem állampolgári jog az ilyenfajta jogorvoslat. Tehát bárki, aki Európába jön, bárki, aki menedékjogért folyamodik, Észak-Koreából vagy Afganisztánból, teljesen mindenkinek van joga jogorvoslathoz. Amerikában viszont az ernyőmegállapodáshoz eh, tartozó területeken a jogorvoslat, tehát az amerikai bírósághoz való hozzáférés, az gyakorlatilag kizárólag amerikai állampolgárokat illet meg. Mi azt követeljük, hogy az európaiak egyenlő bánásmódban részesüljenek. Ez megoldható egyébként az ernyő megállapodásban és nagyon reméljük, hogy a jelenlegi helyzet annyira javította az óceán mindkét partján a, a, a, a kéréshez való viszonyulást, hogy, hogy ez valóban megoldható probléma lesz majd. Köszönjük, hogy beszélt az Ernyő egyezméről. Fivi úr, röviden ki kívánja ezt egészíteni? Igen, röviden. Tényleg csak kiegészítésképpen. Fontos leszögezni, hogy három ülésünk során egyértelmű előrelépés domborodott ki. Ennek több eleme van. Egyrészt már az, hogy ilyen sokáig sokat tárgyaltuk egymással türelmesen, már ez is egy eredmény. Aztán a kormánytagok lehallgatása Európában ö, ö, és a közvélemény felháborodottsága kapcsán is tudtunk eszmét zserölni. Luxemburgban szeptemberben e, elhalasztottunk egy USA delegáció látogatást, ilyesmi még nem fordult elő ebben a viszonylatrendszerben elmentünk a Fehér Házba, és önök is megtették magukét. Tehát valami kis előrelépés történt, valami irány kijelölődőben van a látláthatóság felé. Nos, hogy lenne az NSA-nél új stratégia a kommunikációra vonatkozóan, hát itt még nem tartunk. Ö, nyilván mindig könnyebb és alapvető a jogi keretről információt kapni, mint a, annak interpretációjáról és gyakorlati részleteiről, az operatív tevékenységről. De még ezen a területen is előléptünk valamit, bizonyos számokat kicsikartunk tevékenységekre vonatkozóan. Igen, egyébként megerősítette ö, szomorúságunkat sok információ, hogy mennyire kész az amerikai fél változtatni, azt még nem tudjuk, de egy előzetes szándékot azért kinyilvánítottak, bárdarú partnereink elismerték, hogy ez probléma. És voltak, akik nagyon a jog mögé bulva fejtették, hogy miért nem lehet semmit sem tenni, voltak, akik empatikusabbak voltak az európaiakkal, volt néhány kreatív ötlet is, volt néhány progresszív, előremutató, a PNR megállapodáshoz hasonló struktúrákat követelő javaslat, az ombudsman bevonásával működő javaslat. Tehát volt néhány érdekes ötlet, amelyeket nem utasított el egyik fél sem kapásból. Tehát valami pozitív fejleméről beszámolhatunk de vannak persze egyértelmű véleménykülönbségek, ahogy kollégám is elmondta. Például nem értünk egyet abban, hogy mit is jelent az, hogy adatgyűjtés, adatelemzés, adattovábbítás, adatvédelem nálunk Európában sokkal hamarabb kezdődne az adatvédelem, mint az amerikaiaknál, másképpen definiálunk sok mindent. Köszönöm szépen Nevic úrnak és Pivé úrnak, hogy elfáradtak hozzánk. Maratoni ülésünk, amely kilenckor kezdődött, most kezd a vége felé közeledni. Minden munkatársamnak, az itt kitartó képviselőtársaimnak köszönöm ezt a kitartást, és különösen azoknak, akik reggel óta egyfolytában itt vannak, és persze vendégeinknek, a titkárságnak, végül is kicsit hamarabb befejeztük, 6.37, 6 óra 5 perckor, de hát így is nagyon hosszú napunk volt. Köszönöm mindenkinek a kitartást és a részvételt.